Okay, ladies and gentlemen, dear Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, üdvözöljük a kollégákat és a vendégeket. A külső beruházások vizsgálata, ellenőrzése a téma az Európai Unióban az elmúlt évben. Sok befektetés érkezett egy nagy országból mindenek előtt az EU-ba cégek részéről és állami cégektől is, és ez egy erőteljesebb, fokozottabb vitához vezetett, hogy vizsgáljuk az Európai Unión belül ezt a témát, és született egy javaslat a bizottság részéről, amit tizod nekem nem kell elmagyaráznom. Örülök, hogy Malmström asszony eljött és a körünkbe van. Köszönöm szépen, Lange elnök úr, boldog új évet kívánok annak, akiről még nem találkoztam. Hálás vagyok, hogy megszervezték az INTA bizottságban ezt az igencsak időszerű vitát. Számos országban szóba került ez a téma egy javaslatról. Beszélhetnék a mai napon a gazdasági szabadság és a közrend viszonya a kérdése. A 20 évvel ezelőtt volt a legjobb elültetni a fát, és második legjobb időpont az a mostani. A, a biztonságról beszélni nem egy napon, egy, egy, egy napi kérdés, hanem folyamatosan beszélik el erről, és ezért aztán igyekszünk megtervezni ezt a területet, és hogy felkészülni a jövőre globális kihívások összességében nem csak erről van szó hogyan tudjuk biztosítani az Európai Unió alapjait, és eh, sokan itt vannak a teremben azok közül, akik ezt szintén elismerték, eh, és eh, nem olyan egyszerű megragadni ezt az alkalmat, nem könnyű döntéseket meghozni túl korán, vagy adott esetben bonyolult döntéseket kell hozni későn. Valamennyien tudjuk, hogy az Európai Unió a világon globális tekintetben, mivel nagyon nyitott volt a beruházásokat be, tekintve, ez fontos számunkra a gazdasági tevékenység szabadságba, de azt is látni kell, hogy ez az átvilágítás mindenképpen igényli a prudens és előretekintő fellépést. Itt stratégiai eszközöket vásároltak fel az EU-ban, az EU-n kívülről Sokan állami cégek, akik itt bevásárolják magukat, akiket támogatnak, kormányok, és ezek önmaguk óriási akadályokat emelnek, tehát nem engedik a vegyes vállalatokat, stb. és bizonyos szerepeket kijelölnek maguknak. Vagyis nem egyenlő szabályok szerint kívánnak játszani, ez, ők követik a saját érdekeiket, ezek az érdekek viszont nem mindig kompatibilisek a mi érdekeinkkel. Ez az oka annak, hogy a beruházások átvilágításáról beszélünk. Nagyon röviden fogok beszélni, hiszen szakértők vannak jelen, akiket szeretnénk meghallgatni, hogy miért most született meg ez a javaslat, és mit fogunk elérni, és mit nem fogunk elérni ezzel a javaslattal. Miért van szükség most erre a javaslatra? A, nyit, a világ nyitott, és ez a beruházások is vezetett, és hasonló ö, gazdasági szabályokkal, értékekkel dolgozó országokra gondolunk ilyenkor, de változik a világ, feltűnnek új erős játékosok, akik nem mindig ugyanolyan standardek, szabályok alapján játszanak, és nem mindig tisztességes módon játszanak. Ide technológiaihoz való hozzáférés, az információ, az infrastruktúra egy fontos dolog számunkra, és a kritikus eszközöket meg kell védenünk az Európai Unióként kölcsönös függőségben vagyunk, és, és másokkal, egymással is energia, amiben meg kell tudnunk bíznunk, a, és az ellátási láncok biztonsága rendkívül fontos. Az egyik tagállam nem adhatja ki csak úgy ezeket az infrastruktúrákat oly módon, hogy összességben nem vegye figyelembe a szomszédos országok érdekeit, hogyha a tagállamok megértik azt, hogy hogyan kell a közrendet, közérdeket megvédeniük, akkor ez egy fontos kérdés. Itt vannak nemzeti és európai dimenziók. Ezért az európai parlament elé és a tanács elé mentünk ezzel a javaslattal, hogy a tagállamokra bízunk, hogy amennyiben van saját átvilágításuk, akkor átvilágítsák ezeket, a beruházásokat bizonyos mechanizmusok alapján, de egyelőre még a tagállamok fele sem rendelkezik ilyen mechanizmusokkal. És a legfontosabb rész az éppen az, hogy megosszuk az információkat, és együttműködjünk, ezt akarjuk elérni. Azt szeretnénk, hogy a tagállamok tájékoztassák egymást és az EU szintet Mit kívánunk tenni? Az EU egyik nagy eredménye az a tudásplatform és az információ megosztás. Miért kell 28 szor kitalálni valamit, amit együtt jobban el tudunk élni ezzel pénzt, és erőfeszítéseket takarítunk meg? Erre törekszünk önmagában a javaslatunkkal jöjjünk össze, nézzük meg a mechanizmusokat, a alapvető elemeket, megalapítunk, a legjobb gyakorlatokat, kijelöljük, diszkriminációmentesség, a, a jogorvoslati lehetőségek, stb. Ez az, amit az Európai Unión belül meg kell vizsgálnunk, és ez része lett az átvilágításnak. Össze kell fognunk, megfelelő törvényeket alkothatnak a tagállamok, de közösségként is bizalmat kell szereznünk és ezzel még nincs vége az együttműködésnek, a tájékoztatásnak. Pillanatilag nincsenek kialakított kommunikációs láncok ezen a területen. Erre törekszünk mi most. A tagállamoknak kívánunk teret adni arra, hogy vitát folytassanak, hogy eszmét cseréljenek, és akkor együtt alkossanak meg valamit. A tagállamok közösen alakíthatják meg a külső közvetlen beruházások környezetét, információra van szükség, és az aggályokat adott esetben azonosítani kell, és kezelni kell, meg kell vitatni, és ki kell alakítani az elfogadás mechanizmusait. Az Európai Bizottság egy központi koordinációs pontként szolgálhat, a tagállamoknak ez platformot kínál, hogy elmondják a véleményüket és az aggályaikat. A bizottság részéről potenciális fenyegetéseket tudunk megállapítani, és amennyiben ilyenek előfordulnak, akkor nem kötelező ajánlásokat fogalmazunk meg, és elmagyarázzuk, hogy mi történik, amennyiben a beruházás a sor kerül. De vannak dolgok, amiket nem fog megtenni. A javaslat nem von el semmiféle jogosultságot a tagállamoktól, hogyha közvetlen külföldi beruházásra kerül sor, akkor a tagállam döntse el, hogy haladjanak vele, elvégezik ezt, vagy nem. Ez a tagállami jogköre. Nem harmonizálunk, vagy hozunk létre egy új screening mechanizmus, tehát világítási mechanizmust, inkább tájékoztatunk, a táj, az információcserhez járulunk hozzá, és segítünk döntést hozni a tagállamoknak, de nem bíráljuk felül őket. Ez nem lehet a protekcionizmus eszköze. Elkötelezettek vagyunk hogy az eddigi példák alapján is a nyitott kereskedelem mellett eh, van, ami általános lesz. Az OECD szinten, a WTO szintjén vannak kötelezettségvállalásaink, és ez bizonyos mértékig megköt bennünket. Vagyis bizalmat kívánunk építeni a külföldi beruházók számára, üdvözöljük őket, szükség van rájuk, nem akarjuk aláoknázni a külföldi beruházásokat, de bizonyos eseteket meg kell vitatnunk. Vagyis egy jövőbeli biztonságot kívánunk elérni, és a kínai közmondással kezdtem, egy görög következik, egy társadalom a nő nagyra hogyha idős emberek fát ültetnek, amikor tudják, hogy ennek az árnyékát ők már sosem fogják élvezni. Ez a érett társadalom. Tehát ez az, amit most teszünk. Egy globalizált, kölcsönös függőségben élünk az egész világon, ezért van feladatunk, és meg kell őrizni az értékeinket. Nem mindenki ért egyet abban, hogy a globalizáció egy jó dolog, egy lönyös dolog van, aki ezt támadja. De a, igenis az infrastruktúra egy fontos dolog, a legfontosabb infrastruktúrát meg kell védeni, ezért kell ilyen értelemben alakítanunk a globalizációt. Ez az egyik terület, ahol fel akarunk lépni. Alakítani akarjuk, tehát a globalizációt hatékonyan, segítünk a tagállamoknak döntést hozni, megadjuk a hatalmat hozzá, és fenyegetéseket tudunk megállapítani, azonosítani, segítünk alkalmazni ehhez, és bizalmat kívánunk kialakítani a biztonságunkkal szemben. És biztosítani szeretnénk, hogy a polgárok lássák, egy olyan környezetben élnek, amelyik innovatív és amely virágozni tud. Ez az, amit el akarunk érni, sikeresé akarjuk tenni Európát, és örülünk, hogyha ebben az Európai Parlamenttel tudunk együttműködni. Tudom, már elkezdték ezt Proust úr, az előadója a témának, már a tanács előtt jár jóval a felkészülést tekintve, és ezért hálásak is vagyunk. Másrészt pedig örülök, hogy a két panelt ma megszervezték. Köszönöm szépen. Commissioner, indeed. Uh, Köszönjük, biztos asszony. Valóban az Európai parlamentet ebbe az irányba mozdította ez el. Ezen dolgozott a, az egész csapat. Két panel megbeszélésről len szó. Az egyik a befektetések, külföldi befektetések szűrésének egyik megközelítését nézi egyik oldalát. Az egyik panel megbeszélésen három szakértőnk is van, Ayman Mir, az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumából érkezett, és most először tudják elmagyarázni, hogy őnek hogyan látják ezt. Ieva Jaunzieme a másik meghívott előadónk, aki a gazdasági minisztériumból érkezett Lettországból. országból illetve a francia állandó képviselet eh, eh, egyik képviselője. Elsőként eh, tehát 8 percenek adom meg a szót. Thank, thank you for inviting me here. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide. Örülök annak, hogy megoszthatom önökkel eh, az EU, eh, itt az Európai Parlamentben azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok hogyan látja ezt a kérdést. Amerika is évek, tizedek óta eh, a nyílt befektetési légkört támogatja. Úgy érezzük, hogy ez mindenkinek segít, ezzel lehet az exportot növelni, az innovációt segíteni, a munkahelyeket teremteni. Ez ügyben az Európai Unióval egyetértünk. Persze ez kockázatokkal is járt. A kongresszus 30 évvel ezelőtt fektette el az alapjait e- ennek a szakpolitikának a legfontosabb kockázatokat értelmezve, miközben persze elismerve, hogy ez fontos. Ez a folyamat a külföldi befektetéssel foglaló szakbizottság hatáskörébe tartozik, ahol a különböző minisztériumok és állami szervek képviseltetik magukat. Röviden áttekinteném tényleg villám tempóban, hogy hogyan működik és ez az Amerikai Egyesült Államokban. Először is a mi szakbizottságunkhoz fordulnak, mi egy 30 napos felülvizsgálati folyamatot kezdeményezünk, amely akár 45 perccel, 45 nappal kiegészülhet, összesen 75 nap lehet tehát ez. A szakbizottság a hírszerzőket, ha kell, bevonva minden egyes tranzakciót elemez. Hogyha semmiféle nemzetebb biztonsági kockázatot nem lát a Sifius, bizottság, akkor tájékoztatjuk a döntésünkről mind az érintett feleket, mind az az elnök hivatalt, és akkor itt senkinek eh, nincs további tennivalója. Hogyha a Sifius úgy érzi, hogy nemzetbiztonsági kockázatot eh, hordoz ez a külföldi befektetés, akkor javaslatot teszünk arra, hogy hogyan lehet a kockázatot csökkenteni, hogyha ilyenre látunk lehetőséget, akkor az intett felekkel erről tárgyalunk. Hogyha nem lehet ezt a kockázatot csökkenteni, akkor az elnökhöz utaljuk a kérdést, aki jogilag megakadályozhatja ezt a tranzakciót és ő blokkolhatja ezt a tranzakciót. A CFIUS folyamat jellemzője a következőek. That the process is highly effective in meeting its national security mandate, while tehát az alapvetően a nyílt befektetési légkör mellett a nemzeti érdekek, nemzetbiztonsági érdekek védelmét próbáljuk garantálni. A CFIUS kizáróan nemzetbiztonsági érdekekkel foglalkozik, nem gazdasági érdekekkel. Tehát csak nemzetbiztonsági érdekeket veszünk figyelembe, ez meghatároz egész folyamatot. Innen indul és itt fejeződik be a tanfolyam, illetve az egész folyamat a kereskedelmi gazdasági döntésekbe így nem szólunk bele, alapvetően tehát csak a kormányzati hatáskörhöz tartozó kérdésekben, azaz a nemzetbiztonságba szólunk be. Ez nem egy ágazati befektetési tilalmat jelent a CFIUS, tranzakciós egyes eseti alapokon bíráljuk el ezeket, annak érdekében, hogy a nemzeti biztonság valamelyik ágazatban sérülhet-e. A CFIUS bármiféle tranzakciót felülvizsgálhat, amelyet önkéntesen nem jelentetek be hozzánk. De hogyha úgy érzik a felek, hogy valószínűleg nemzetbiztonság kockázat nincsen, akkor előzetes jóváhagyás nélkül is megtehetik ezt. Az analitikai rendszerünk nagyon szigorú, szakpolitikai elemzésnek vetjük alá ezeket a tranzakciókat, nemzetbiztonsági és gazdasági szakértők odafigyelnek, eseti alapon értékelnek három dolgot, veszély, kitettség és következmények. A veszély elemzése alapvetően arról is szól, hogy a nemzetbiztonságot veszélyezteti az, hogyha a tulajdon szerez egy amerikai cégben egy külföldi befektető. A kitettség, vulnerability elemzés az amerikai eh, gazdaságot elemzi nemzetbiztonsági szempontból, a következmények pedig azt vizsgálják, hogy a külföldi tulajdonszerzés esetleg kitettséget, sérülékenységet okozhat-e. Minden egy eh, Mind a három faktort elemezni kell, a CFIUS ez alapján dönt. Gazdasági szempontokat nem mérlegelünk. A tranzakciók legnagyobb többsége, amely hozzánk kerül, mindenféle fellépés nélkül eh, elfogadásra kerül. Negyed sorban. Arányosak vagyunk a kockázatok elemzése terén, hogyha más hivatalok jobb alkalmasabbak arra, hogy a veszélyt felmérik, akkor mi alapvetően nem avatkozunk közbe. Más szervekre bízunk ilyenkor a feladatot, hogyha úgy érezzük, hogy ez nem történt meg, akkor célzott javaslatokat teszünk, hogy feloldjuk ezeket a nehézségeket. Azt hiszem érdemes elmondani még egyszer, hogy ha nemzetbiztonsági kockázat is hordoz egy tranzakció, nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez blokkolásra kerül így a tranzakciók meggyőző többsége mindenféle CFIUS fellépés nélkül elfogadásra kerül, de még akkor is, amikor nemzetbiztonsági kockázatok merülnek fel, nagyon gyakran találunk olyan intézkedéseket, amelyekkel a tranzakció veszélyei csökkenthetőek. Amikor azt javasoljuk az elnöknek, hogy egy tranzakciót blokkoljon, akkor az csak akkor történik meg, hogyha úgy érezzük, hogy semmilyen más megoldás nincsen, de hát az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a tranzakciók nagyon kicsi százaléka kerül végül blokkolásra. A CFIUS folyamat az elszámoltathatóság, illetve a hatékonyság jegyében folyik, a due diligence elvein mentén járva. Az egyes tranzakciókkal kapcsolatos információkat csak nagyon szigorú feltételek mellett lehet nyilvánosságra hozni. A Cepheus-ban akkor bíznak csak a partnerek, hogyha valóban a titoktartást egyértelműnek tekinthetik. Így tehát eh, nyilván önkéntesen is szívesen jeleznek előre egy tranzakciót, nem kell félniük attól, hogy fél információk kiszivárog. A CFUS folyamat nagyon eh, hasznos volt, az főként az elmúlt évtizedben úgy érezzük, hogy a nemzetbiztonsági kockázatok kiszűrésében ez segített. Ugyanakkor a tapasztalataink azt mutatják, hogy nem gátoljuk a külföldi befektetéseket ezáltal, hogy a CFIUS folyamatot alkalmazzuk. Ez jól mutatja a kereskedelmi minisztérium adat alapján az FDI beáramlás 2015-16-ban, amikor is a CFIUS nagyon aktív volt, a legmagasabb szintet ütötték meg 7,8%-os növekményt láthattunk 2009 és 2016 között. A kockázatok nőnek világszerte, nem véletlen, hogy hasonlóan napirendre került ez a kérdés, mint itt önöknél ma. Azt hiszem, hogy az önök megfontolásai hasonlóak lehetnek, az önök kérdben felmerülő kérdések is hasonlóak, főként a új technológiákba történő külföldi befektetések ügyében stratégiai célok elérése miatt végig kell gondolni ezekben rejlő kockázatokat. Amerikában azt vizsgáljuk, hogyan lehet a nemzetbiztonsági kockázatokat kezelni, az ilyen tranzakciók ugyanis jelenthetnek el, miközben nyílt befektetési légkört meg kell, hogy őrizzük, az átláthatóság, a jogállamiság, illetve a szabad piac szabályait lehetőleg nem megsértve. Az amerikai kongresszus olyan jogszabályt fogadott el, amely modernizálni kívánja a CFIUS folyamatot. Ezek a módosítások a hatáskörünket kiterjesztetik bizonyos területekre, új területekre, a folyamat is részben változhat, de alapvetően a legfontosabb jellemzői változatlanak maradnak is. Úgy érezzük, hogy ha a szövetségeseink biztonsága a mi biztonságunkat is szolgálja, ezért üdvözöljük azt, hogy önök is Európában újra kívánják gondolni ezt a folyamatot. Az európai fejlett technológia nem csak az európai biztonság, hanem az amerikai biztonság kulcsa is. Éppen ezért azt várjuk Európától, hogy védjék azokat a fejlett technológiákat, amelyeket részben amerikai cégekkel együtt fejlesztettek ki. Tudjuk, hogy más országokban a külföldi befektetések um, ilyen célú szűrése másképp alakul, mint Amerikában, de az önök új módszere mindenképpen segíti majd azt, hogy szorosabb gazdasági kapcsolatok épüljenek Amerika és Európa között. Szívesen folytatjuk a párbeszédet önökkel, szívesen tanulunk önöktől, és nyilván fordítva, és szívesen állszok a kérdéseket. Thanks a lot for this interesting contribution, and I will... Köszönöm szépen, és most lett kollégánkhoz fordulok, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra itt lehetek. Köszönöm Lange úr, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Rendkívül fontos beruházások átvilágítása a globalizáció nemzetbiztonság szempontjából. Két kérdéssel szeretnék foglalkozni. Az első a külföldi eh, beruházási mechanizmusok eh, átvilágítása, a másrészt pedig a javaslatunkban működő mechanizmus. Összefüggés is van a két eh, téma között. Szeretném majd elmondani a vita során is, hogy mi lett ország álláspontja. Milyen is a beruházási klíma Lettországban és a balti államokban? Lettország egy kis nyitott gazdaságú ország, nagyon fontosak a külföldi működő beruházások. ha ezek megfelelő körülmények között történnek. Lettországban és a balti államokban mérsékelt a külföldi tőke beáramlás. Átlagosan a GDP 3%-át tették ki ezek a beruházások. Akadályt jelentettek az időnként a politikai sokkok. Egy speciális eljárással végjük a közrendet és a közbiztonságot. Már évtizedek óta működ, vagy léteztek rendelkezések, de az EU szerződése különösen a tők e, szabad e, mozgására vonatkozó rendelkezéseket e, figyelembe kell vennünk. És 2007 óta liberalizált a gázpiacokat, és a szomszédos országokkal különböző megállapodásokat kötöttünk. Felmerültek kockázatok, veszélyek, a gázzal kapcsolatos beruházások kapcsán. Lettország egyensúlyra törekszik, úgyhogy megfeleljen az EU szerződésnek és az EU-s szakpolitikáknak. Ugyanakkor védje a stratégiai infrastruktúrákat. A beruházás védelemmel kapcsolatban az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, is például szolgált. Biztosítani kellett a jogorvoslati lehetőségeket, így módosításra kerültek az érvényes szolgáltat, az érvényes rendelkezéseink. 2017. Eh, március 3-án lépett hatályba a legfrissebb rendelet. A screening mechanizmus a Nemzetbiztonsági Törvény értelmében olyan eh, beruházási vállalkozásokra vonatkozik, akik eh, jelentős mértékben a B kategóriai kritikus infrastruktúrába akarnak beruházni, vagy Európa értelembe vett kritikus infrastruktúrába. 26 vállalat tartozik ebbe a körbe. Ezek stratégiai jelentőségű vállalatoknak minősülnek. Gondolom a tisztelt hallgatóságnak el se kell mondanom, hogy mennyire fontos az, hogy egyensúlyt teremtsünk a biztonság, közbiztonság közrend garantálása, másrészt pedig a külföldi tőkebevonzása között. Így született meg eh, egy javaslat, amelyet eh, jelenleg vitat a tanács egyik munkacsoportja. Junka úr nagyon helyesen jelentette ki az unió helyzetéről szóló beszédében a következőt. Én nem vagyunk naívak, amikor kereskedünk. Európa mindig kell, hogy védje a stratégiai érdekeit. És ezért teszünk most egy javaslatot egy eh, új stratégiai beruházásokra vonatkozó átvilágításra. Ez egy nagyon aktuális és nagyon jó kezdeményezés. De hogyha a hatásvizsgálatot is csatoltak volna a javaslathoz, sok időt megspórolnánk a vitákkal. Ilyen nagyon komoly körülmények között, amikor a technológiák és az infrastruktúránkat sok veszély fenyegeti, ilyen hatásvizsgálatra mindenképpen szükség lenne. Ha intézményközi megállapodás megszületik az uniós intézmények, parlament és a tanács között, és a 2015. április 13-án aláírt a jogalkotás minőségének a javítására célzó megalapodást is sikerül betartani, akkor előre tudunk lépni. De ez a három intézmény is megegyezett abban, hogy egy megfelelő hatású vizsgálattal próbálják megjavítani az uniós jogszabályok minőségét. A hatásvizsgálatoknak az a célja, hogy a három EU-s intézmény megfelelő eh, információt, tudás birtokában hozza meg a döntéseket. A eh, jobb minőségű jogalkotás célkitűzéseit mi határozottan támogatjuk. Tisztelt képviselők, Letország az említett hiányosságok ellenére is támogatja a javaslatot, de néhány dolgot még meg kell oldani. A, a szerződés 207. cikke a jogalap, de ez ebben a cikkben a közös kereskedelem politikáról van szó, most itt a beruházások ide sorolhatók el, vannak ezzel kapcsolatban kételjeink. Ez a cikk tartalmaz egy hatodik pontot, ami kimondja azt, hogy a közös kereskedelem eh, politikával kapcsolatos eh, hatáskörök eh, megosztott hatáskörök az Unió, illetve a tagállamok között. A jogalkotási javaslat rendelet formájában fog megszületni, ami azonnal alkalmazandó a tagállamokban. Egy nem kötelező vélemény Ben a bizottság megalkotta végül is a screening, az átvilágítás definícióját, és példákat is felsorolt a problémák megoldását azt jelenteni, hogyha megváltoztatnák a bizottság a jogalapot. A hatája kapcsolatban is vannak problémák. A bizottság egy feljegyzésben leszögeztem, hogy az együttműködési mechanizmusra van szükség, de ez nem kötelező jogalkotási eszköz. Nincsenek garanciák arra, hogy egy ilyen keretet mondjuk nem használ fel valaki arra, hogy más tagállamok számára vagy más tagállamok elé akadályokat gördítsen. A nemzetbiztonsági kérdések pedig alapvetően a tagállami hatáskörbe tartoznak. Végül a rendelet szól egy éves jelentésről. A nemzetbiztonsági intézményeknek kell ezt elkészíteni, és itt csak az arra felhatalmazott személyekhez szabad eljutatni ezeket az információkat. Tisztelt parlamenti képviselők. Bízom abban, hogy jövő hónap hónapokban, még a bulgár elnökség alatt a tanácsi munkacsoportban előlépés fog történni ezzel a nagyon fontos dossziéval kapcsolatban hiszen eh, nagyon lényeges eh, a gyors előrelépés, technológiák gyorsan változnak, és eh, meg kell teremteni az egyensúlyt az EU, illetve a nemzeti érdekek között a szubszidiaritás elvét pedig, ami a szerződésben foglalt, mindenképpen tiszteletbe kell tartani. Azt hittem világos az üzenet. Köszönöm szépen ezt a világos üzenetet. Rigert úr. Jó napot kívánok! Mindenkinek boldog új évet, elnök úr! Köszönöm, hogy meghívtak és lehetőséget adnak arra, hogy befektetések, külföldi befektetések szűrésének gyakorlatát Franciaországban bemutassam röviden. Először a folyamatról, aztán arról, hogy mire terjed ki, aztán az engedély kérelmeket hogyan kezeljük, és aztán röviden a francia kormány bizottsági javaslat vonatkozó is beszélek. Először is lássuk magát az eljárásrendet, alapvetően a kivétel elvein alapján járunk el. A pénz szabad mozgása az alapszabály, és a kivételt jelentik azok az intézkedések, amelyek tulajdonképpen előzetes engedélyhez kötik a külföldi befektetéseket bizonyos területeken, bizonyos ágazatokban, főként akkor, hogyha a az állam érdekhez fűződő cégekről beszélünk, az európai szerződés is a tőke szabad mozgására vonatkozóan ezt az egy kitételt, vagy kivételt lehetővé teszi. Három kritérium alapján bíráljuk el ezt. Honnan jön a befektetés, milyen természetű tranzakcióról van szó, illetve a célzott francia cég jellemzője a harmadik. Honnan származó befektetésről van szó, hogyha az az európai gazdasági övezetről, vagy a világ többi részéről van szó, ez egy külön distinkció. Milyen típusú tranzakcióról beszélünk, ez a második, hogy valóban döntő többséget nyernek-e a cégbe, vagy egy cég egyes eh, ágazatának az átvételről van szó esetleg, illetve az európai gazdasági térségen kívüli befektetések esetében a 33,3%-os tőke arányról fölötti befektetésekről nyilván másképp, ezeket másképp bíráljuk el. A közbiztonság, a közrend, illetve a nemzetvédelem érdekei, ez a harmadik szempont alapvetően ezekben az ágazatokban, a ilyen területeken vizsgáljuk ezeket a külföldi befektetéseket. Különbséget teszünk olyan esetek között, amikor is az európai gazdasági térségből származik a befektető, a külföldi befektető, vannak ágazatok, amelyeket céloznak, a kriptológia, titkosítás, a nemzeti, eh, a, a, a, a, a, a, a, a titkok eh, eh, magukat bíró cégek, a különböző a védelmi miniszter vagy minisztérium alá tartozó cégek, a különböző háborús eszközök vagy, vagy fegyverek gyártásával foglalkozó cégek, tehát mit, energi, ezen kívül az energiaellátás, a vízellátás, a közlekedés, az elektronikus kommunikációs csatornákkal foglalkozó cégek, a védelemhez elengedhetetlen szolgáltatások, illetve a közegészségügy, ezek a, a még ide tartozó kulcságazatok. A harmadik országok esetében a biztonsági cégek, a ellenszereket, illetve különböző patogénekkel foglalkozó cégek, a távérzékelés, illetve lehallgató eszközök gyártása, a számítástechnikai biztonsággal foglalkozó cégek, illetve az esetleges kettős felhasználású technológiák, ezeket is vizsgáljuk az EGT-n kívüli harmadik országban befektetők esetében. Hogyan megy ez az eljárás? Három részletben először is az államkincstárhoz vagy a gazdasági minisztériumhoz érkezik egy előzetes jóváhagyás iránti kérelem, vagy egy befektető, vagy egy befektető külföldről, külföldi befektetőt váró cégben felmerül az gyanú, hogy esetleg itt be a kategóriába tartozhat, tehát hogy megkaphatja jóváhagyást, vagy sem, tehát beérkezik ez a, az előzetes kérés, vagy kérelem a különböző a dosszié, tehát a, vel foglalkozó minisztériumhoz irányítjuk szakvéleményre ezt a e, dossziét. Amikor lezárult ennek a vizsgálma, a vizsgálata, akkor e, látjuk azt, hogy e, hogyha idő, az időn belül nem emeljük fel a szavunkat, akkor az a hallgatás beleegyezés régi elve alapján tulajdonképpen jóváhagyást jelent. Megadhat látjuk a jóváhagyást egyszerű, vagy bizonyos feltételekhez kötött módon is, vagy elutasíthatjuk az adott tranzakciót akkor, hogyha ezt megfelelően indokoltnak látja a gazdasági minisztérium. A bizonyos feltételekhez kötött engedélyek esetében milyen feltételekről beszélünk? Alapvetően arról, hogy megőrizze a tevékenységet, az ipari kapacitást, a kutatás, fejlesztés, know-how esetében, tehát a cégen belül maradjon mindez a tudás, a az ellátás vagy a szolgáltatás biztonsága, ez a másik feltétel, illetve a közegészségügyi szempontok teljesítése, amelyeket megfelelően az adásvételi vagy befektetői szerződésbe is bele kell írásban foglalni hogyha elutasításra kerül az engedély, nem kapja meg az adott tranzakció, akkor nyilván az indokok lehet például a pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, rossz indulatú piaci befolyás szerzésének a célja, illetve ha akkor is elutasításra kerülhet a kérelem, hogyha úgy érezzük, hogy a nemzeti érdekek nem szolgálja az, hogy ez a befektetés megtörténjen, hiszen esetleg a cég fenntarthatósága vagy megőrzése kerül igazából így kérdőjeleződik így meg. Nagyon röviden, vagy inkább villám gyorsan beszélnék arról, hogy a francia kormányzat hogyan vélekedik az Európai Bizottság javaslatáról. Nos, azt hiszem, hogy ez lefedi a kívánalmainkat, éppen ezért teljes messzélséget támogatni fogjuk a tanácsban. Sweet. Köszönöm szépen. Három különböző megközelítést hallottunk a beruházások átvizsgálásáról. Fél óra jut most kérdésekre. Emlékeztetni szeretném a képviselőket, hogy ez kérdésfeltevések órája a szakértők irányába. Nem statementeket várunk. Másfél perc jött az előadóknak, egyébként pedig egy perc. Proust úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen biztos asszonynak még egyszer, hogy ennyire proaktív, és hajlandó meghallgatni az Európai Parlamentet ebben a kérdésben. Két kérdésem lenne a biztos asszonyhoz, illetve három kérdésem a három meghívott vendégezeknek. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadták meghívásként, főként Mir úr, aki különösen távolról érkezett, és sajátos szemszögből világított rá erre a kérdésre, amerikai szemszögből. Ma biztos asszony elmondta, hogy 12 ország vesz részt ebben a mechanizmusban, vannak-e már szerzett tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy az érintett országban hogyan működik ez a mechanizmus? Például csökkenti esetleg a külföldi bef- működőtőke beáramlását? A külföldi befektetések csökkentek? Tehát a külföldről érkező befektetések, hogy pontosabban fogalmazunk, a kettő nem feltétlenül ugyanaz, ugyanis. Hogyan lehet koordinálni ezt a kérdést? ott valóban egyetértek az önelemzésével, hogy európai dimenzióra szükség van ebben az esetben, megfelelő európai eszközökre, hogy egy pragmatikus, hatékony eszközzel rendelkezünk ezen a téren, mi garantálhatja számunkra azt, hogy az Európai Bizottság valóban figyelembe veszi a tagállamok érdekeit, illetve hát hogyan tudja garantálni azt, hogy a tagállamok valóban megosztják a többiekkel a vonatkozó adatokat. Ez a két kérdésem önhöz. Lássuk most a meghívottakat. Első kérdésem, mit jelent az em, milyen emberi erőforrásokra van szükség az külföldi befektetések megszűréséhez? A francia kollega említette, hogy információ, tehát hogy megpróbálnak mindenféle bonyolult tranzakciókon keresztül elrejteni, hogy igazából ki a vég eh, befektető, hogyan tudják ezt kiszírni, mi van akkor, hogyha ezt az információt nem eh, eh, nyújtják be a kérelemmel együtt, akkor ezt hogyan tudják ellenőrizni. Mirúrhoz fordulva, amikor egy külföldi befektető egy amerikai cégbe szeretne befektetni, egy amerikai akkor ez pontosan hogyan működik fordított irányba. Árnyék előadókhoz fordulok, van-e kérdésük, Szabati úr? Kívánna kérdést feltenni? A jelentést illetően teljesen egyetértek, ha beszámol valamit a biztos asszonytól hallottunk, ez kiegyensúlyozott volt, ez megfelel az EKR véleményének, és valamennyien tudjuk, hogy az Európai Unió egy nyitott képződmény, és arra van utalva ilyen módon, hogy beruházások történjenek, Tudjuk, hogy vannak ilyen játszmák ezen a területen, ez ellen védekeznünk kell. Az amerikai kolléga világossá tette egyébként, hogy Amerikában ez hogyan történik. Szerintem a szubszidiaritást érintő kérdésről van itt szó, hiszen a helyszíni hatóságok és szakértők többet tudnak, mint a szupranacionális szinten dolgozó szakértők, de üdvözlendőnek tartjuk, hogy információcsere legyen az egyes országok között. Ez fontosnak tűnik a szemünkbe. Nem tudom, szabályozzák-e, de azért talán valamit meg kéne csinálni, mi fontos. Az egyes országoknak van-e tapasztalataikról beszámolójuk, vannak nemzetgazdasági szempontból fontos beruházások, vagy olyan beruházások, amelyek igazából csak a tudást kívánják elszívni és stratégiai előnyökhöz jutni. Az Érdekelne, hogy egy ilyen screening eljárás létezik-e európai szinten? Solcs úr, kíván kérdést feltenni? Az árnyék előadónk nincs itt, aki minket képvisel, de mind a három specialistához fordulnék, hiszen különböző tapasztalatokról hallottunk beszámolót tőlük. A beruházások célja, a minősége, orientációja, hatása a helyi gazdaságra mennyiben játszik szerepet, ez az első kérdés. Tehát vegyük mondjuk a munkahelyeket, a környezetvédelem, stb. Ilyen kritériumok az önök nemzeti tapasztalataik szerint fontos benchmarkot jelentenek, amit az EU átvizsgálása során figyelembe kéne venni. Dani Zsenó Köszönöm szépen, köszönöm, hogy sor került erre a vitára is. Egy kínai közmondásra kezdte Malmström asszony is, egy görög közmondásra fejezte be. Stratégiai befektetésekről beszélünk, a Pireuszi kikötő például ennek kiváló példája, ez a görög gazdaság számára nagyon fontos, mégis a görög állam amelynek tudjuk a pénzügyi lehetőségeit. Befogadott egy olyan külföldi befektetőt, amely gyakorlatilag a görög gazdaság egyik ékkövét szerezte meg, és arra használta a piruszi eh, kikötőt, hogy ellene menjen annak az Európai Bizottsági döntésnek, amelyel a kínai napelemek ellen próbáltak dömping ellenes eljárást kezdeményezni. Tehát láthattuk, hogy ilyenfajta nyomásgyakorlásra használták ezt a lehetőséget. Első kérdésem tehát amerikai kollégánkhoz, Mir úrhoz, az amerikai politika a közbeszerzések terén nagyon megszorító, és ez igencsak megnehezíti a külföldi befektetők lehetőségeit Amerikában. Az európai vita gyerekcipőben jár. Tudom, hogy az Európai Bizottság is nagyon óvatosan tényleg tojáshétáncot jár itt. A Google-t Versteiger asszony igencsak keményen megtámadta. Nem szeretnének szorosabb együttműködést kezdeményezni, pontosan a tagállamok védelme esetében, a legkisebbek védelme esetében, akik ki vannak téve a külföldi nagybefektetőknek. Ja, ich mache es kurz. Rövid leszek Valamennyiükhez fordulok, akik hozzászóltak. Szinte mindenki azt mondta, hogy alapvető dolog a biztonság. Szeretném megtudni, hogy ebben a keretben hogyan tudjuk a biztonság szót definiálni. Nyilván van ennek egy gazdasági része ennek az egésznek, erre kíváncsi lennék. Egy második dolog, egy rövid megjegyzés Zsadó kollégához Ma délben a példáját hallottam egy másik pódiumon, és pontosan figyelembe vettem, amit mondott, és fel is használtam, de azért el kell mondani, hogy az európaiak nem voltak készek arra, hogy a Pireuszi kikötő kockázatát magukra vállalják. Elnézést kérek, de mennem kell a repülőtérre. Pierre Rodriguez. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadóknak. Úgy gondolom jó ez a dokumentum, köszönöm a biztos asszonynak is. Mindenképpen jó ez a javaslat. Egyrészt fontos, hogy az Európai Unió foglalkozik ezzel. Szükség van egy ilyen mechanizmusra, hogy a közvetlen külföldi beruházásokat ellenőrizzük. Ez a saját érdekünk, a saját biztonságunk nem csak nemzeti érdekről van szó, hanem technológiai fenyegetésről is például. Egy kérdést szeretnék feltenni a lett képviselőnek. Ön elmondta, hogy az irányelv aggályokat okoz önöknél, és ez nem nincs összhangban a jobb jogalkotás elvárásával. Milyen értelemben? A bizottsági javaslat szorosabb együttműködésből indul ki, a szorosabb koordinációból indul ki a tagállamok között. Ez egy fontos cél, és mi, hogyan jutnak arra a következtetése, hogy ez nem járul hozzá a jobb jogalkotáshoz, miért megy ez szembe ezzel az, az elvvel? Egy kérdésem van még az Egyesült Államok képviselőjéhez. Hogyan tudjuk előjáróban feltárni azt, hogy fenyegetés keletkezhet, milyen kritériumok vannak mondjuk nagyon bonyolult ágazatoknál, milyen módszertant alkalmaznak, hogy van-e kockázat? Andréke. Köszönöm szépen. A biztos asszonyhoz van egy néhány Még Igen, görög-kínai közmondások kerültek szóba ezt követni. Nem gondolja, hogy az EU válasz kockázat az, hogy túl későn érkezik, és túl kevésbé kielégítő a G7-ek esetében. Az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Japán igyekszik a, már az eddigi átvizsgálási mechanizmusokat is javítani, hogy itt úgy néz ki, hogy valahogy a félutas kompromisszumot kötöttünk. A kérdésem természetesen a következők a tanács fogja meghozni a döntést, és 2014 vége felé számolnak ezzel, és minősített többsége lehet elfogadni ezt a rendeletet, vagy ezt a szabályozást. Figyelembe veszik eh, azt, hogy van Közép-Európa, Dél-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, és különböző koalíciók alakulnak ki, és adott esetben felhigítják majd ezt a javaslatot, számítanak erre, vagy akár átsengedi a tanács. Az utolsó kérdésem a következő, itt stratégiai ágazatokról van szó, stratégiai ágazatok definíciója, tehát ez hogyan értelmezendő, új technológiákról beszélünk, és gyorsan növekvő területekről, például a mesterséges intelligenciát, hogyan tudjuk ezt figyelembe venni? Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm szépen az összes hozzászóló véleményét. Három rövid kérdésem lesz, a kollégák már ezt említették. Hogyan tudjuk ezt a rendeletet hatékonyá tenni? Az Európai Bizottság egyfajta felügyeletet csuk tud csak gyakorolni az általános tevékenységek kapcsán. Aztán fontos pont még, amit az előadó is említett, hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy az információk minősége jó legyen, hogyha már továbbítani kell őket. Itt arról van szó, hogy az európai érdekekről beszélünk, azokat kívánjuk megőrizni, de ez csak akkor működik, hogyha értékes, jó minőségű információkról van szó, Valahogy olyan minőségi információkra van szükség, amelyekkel ö, tényleg tájékoztatni tudjuk a tagállamokat. Világosan kell látni, hogy a globális ö, valósággal ki kell békülnünk, és közösen kell megvédeni magunkat. Hogyha nem tudjuk ezt közösen megtenni, akkor egy-egy ország sokkal gyengébb lesz az Európai Bizottság hogyan tudja az információk minőségét garantálni. Egy további kérdés. Sokan felhívták a figyelmet az adat gyűjtésre, és itt milyen mechanizmust, milyen modellt lehetne kialakítani az adatokra nézve, és milyen kapcsolat alakul ki a jelen javaslat és a Kínával folyó tárgyalások között. Magyar Hirsch. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Az első kérdés a biztos asszonyhoz szól. Ha jól tudom, önöknél a tagállamok különböző modelljeit gyűjtik egybe, hogy megnézzék, mi az aktuális állás az egyes tagállamokban. Látszik-e már egy legjobb gyakorlat, ahol azt mondhatjuk, hogy ez jól működik, és a mindenkori tagállam elégedett azzal, amilyen modellt kialakított magára nézve. Van best practice már, vagy meddig tartanak ezek az értékelések? A második kérdés Mír úrhoz, az Egyesült Államok beli kollégához szól. Engem az érdekelt. A SZIFOT milyen összetételű az önök bizottsága, tehát itt különböző szakterületek képviselői vannak jelen, mert nemzeti biztonságról van szó, hogy nyilván biztonság, azt értjük, de, de itt a digitalizáció és egyebek hozzá jönnek, és itt azért, hogy a jövőbe kell nézni nyilvánvalóan. Egy-egy cég most még nem érdekes, de számíthatunk arra, hogy mondjuk öt év múlva ez egy nagy játékos lesz vannak-e különböző aspektusok és képviselők ebben a testületben, amelyek még további aspektusokat is figyelembe tudnak venni, tehát például, hogy kutatási támogatásokat kaptak egyes projektek, stb. Tehát egyszerűen az érdekelne, hogy milyen összetételű ez a bizottság. Sandra kolléganő. madame Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszonyhaim és uram, én is köszönettel tartozom a meghívott előadóknak, akik megosztották velünk a véleményüket, és elmondták, hogy mennyi, és egyetértünk, egy, egy valóban fontos, hogy a külföldi befektetéseket szűrjük. Szerintem európai szinten közös rendszer van szükség. Felmerül bennem a kérdés, hogy európai szempontból vizsgálták-e a különböző tagállamokban, tucatnyi tagállamban már működő rendszert, mik a tendenciák, mennyire befolyásolta ez a különböző ágazatokba, tehát a befektetői hajlandóságot államonként, ágazatonként például. Tehát mik azok a nagy tendenciák, amik alapján tudjuk esetleg a bizottság javaslatát mi is véleményezni és módosítani. Köszönöm szépen, megadom a Econ szakbizottság társelőadójának a szót parancsoljon. Danke für das Wort und die Möglichkeit. Köszönöm szépen. Nagyon jó lehetőség, hogy az eh, gazdasági bizottság is elmondhatja itt a véleményét. A régió bizottságában mi is foglalkozunk párhuzamosan az e- Európai Parlamenttel ezzel a kérdéssel, és nagyon hasznos ez az eszmecsere. A külföldi közvetlen beruházások nagyon fontosak, a növekedés, a munkahelyteremtés szempontjából, és alapvetően az EU-nak nyitottnak kell lenni a harmadik országokból érkező működőtőke befektetések előtt. Ehhez hozzá tudjuk kapcsolni azt is, hogy ezért egy európai eh, beruházási átvilágításra szükség lehet. Itt három ponttal kellene különösen foglalkoznunk. Az első az EU tagállamok eh, és az Európai Unió hatáskörei kompetenciája. A második a hatály az alkalmazási kör kérdése, hol kerülhetne sor egy ilyen átvilágításra, és harmadsorban úgy kell kialakítani ezt a screening mechanizmust, hogy ez ne akadályozza az er, munkahelyteremtés növekedéssel kapcsolatos célkitűzéseinket. A CETA-val és más szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban kapcsolatban azt hittem már, hogy ezt a, ezeket a kérdéseket sikerült tisztázni, illetve az Európai Bíróság szingapúri ügyel kapcsolatos döntése is irányt mutat azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak mit kell tennie. Ugyanúgy, mint a bizottsági dokumentumban, ahogy ez szerepel, szerintem is ez az EU-nak kizárólagos hatásköre, tehát a szubszidiaritás elvét itt nem kell figyelembe venni. Persze nemzeti szinten is lehetnek ilyen screeningek, például, ahogyan hallottuk Franciaországban, meglehetősen hatékonyan működik ez az átvilágítás. Ami a közbiztonság közrend kérdését illeti, itt ezzel kapcsolatban tagállamoké a kompetencia, ezért azt javasoljuk, hogy a rendeletben ezt a kérdést egyértelműen tisztázzuk, hogy itt a tagállamok továbbra is aktívak lehessenek támogatjuk az európai eh, mechanizmust. A kritikai infrastruktúrák, mint eh, vízellátás, eh, energiaellátás, kritikus infrastruktúrák, nos ezek kapcsán is azt gondoljuk, hogyha állami beruházások vagy kormány közeli kvázi állami cégek akarnak beruházni, mindenképpen szükség van az átvilágításra, hogy ne kerüljenek kritikusan fontos infrastruktúrák harmadik országok, vagy kvázi államok kezébe, anélkül, hogy átvilágítottuk volna őket. A CIFIUS hasonló mechanizmusra van szükség, és mindig a beruházási eljárás elején van erre szükség, és nem a végén. Elnök, igen, hát különösen az utolsó megállapítás nagyon helyes volt. Van-e konkrét kérdés a bizottsághoz, illetve, illetve meghallgattuk a kérdéseket. Cecília. Köszönöm, nagy, hogy ilyen nagy érdeklődést tanúsítottak a téma iránt. Ahogyan amerikai barátunk is elmondta, a, nagyon sok minden már a 70-es években elkezdődött ezzel kapcsolatban az Egyesült Államokban, tehát ez nem pár hetes téma ez, időre van szükség egy ilyen mechanizmus kialakításához. A tagállamok létrehoztak egy koordinációs munkacsoportot, márciusban lesz a találkozójának a csoportnak. A bizottság készül, készít egy jelentést is a külföldi közvetlen beruházásokról. Néha nehéz a tagállamoktól megszerezni az információkat, úgyhogy ha bármit tudnak tenni ez ügyben a hazájukban, akkor ezt próbálják megtenni, ugyanis egy teljes képre van szükségünk, és a tagállamoknak így módon meg kell osztani egymással az információkat, de vannak olyan tagállamok, akik ezt nem szívesen teszik meg. Az a 12 ország, ahol már van ilyen jogszabály, példaként szolgálhatnak, de igazából nem olyan régen eh, kezdett politikai színezetet ölteni ez a vita több országban is. Fontos és nagyon érzékeny kérdésről van tehát szó. Az Európai Tanács is foglalkozott ezzel, és eh, egyértelmű megosztottság a tanácsban is. Itt kell majd egyensúlyt találni azon tábla között, akik egyáltalán semmit nem akarnak, illetve akik nagyon ambiciózus mechanizmus szeretnének. A nyelvégi döntés értelmében, illetve következményében elindult egy vita folyamat, voltak szemináriumok, eszmecserék, konzultációk, még azokban az országokban is, amelyek hagyományosan kicsit szkeptikusan állnak ehhez a kérdéshez hozzá. Mindenki elismeri, hogy jogszabálytól függetlenül is azért ezekről a kérdésekről mindenképpen beszélni kell, ki kell alakítanunk egy képet a, arról, hogy mi is a helyzet az egyes országokban. Nincs még késő, rekordgyorsasággal jártunk el az év végére, elkészül a jelentés is, és azt már elértük, hogy a tagállamokban elindultak a konzultációk, folyik a vita, vannak kapcsolattartó pontok, tehát formálisan is indulhat a munka a bizottság javaslatával kapcsolatban stratégiai érdekek, de kritikus fontosságú infrastruktúra, ellátásbiztonság, kritikus inputok tekintetében vannak olyan országok, ahol a kritikus infrastruktúrát tágabban értelmezik, definiálják. Persze ez is egy olyan kérdés, amit meg kell vitatni a tagállamoknak, mit értenek ez alatt. Ez természetesen egy semleges kérdés, nem függ attól, hogy melyik országról van szó, bármelyik országról lehet szó, hiszen európai szinten is vannak kritikus fontosságú eszközök, mint például a Galileo, nagyon sok EU pénzt fordítunk erre a projektre, ezért nyilvánvaló, hogy nagyon oda kell figyelni a beruházókra, hiszen más országok, más beruházók is érdeklődnek, a, például a Galileo iránt. Ez teljesen lefedi az általunk javasolt jogalap, ez ugyanaz, mint a kettős felhasználású termékekre vonatkozó jogalap. Elhangzott egy kérdés Kínával kapcsolatban is. Elég régóta tárgyalunk beruházási megállapodásról Kínával. A célunk az, hogy egyenlő versenyfeltételeket, körülményeket teremtsünk Kínával, hiszen eh, Kínának még nőbb éreke, hogy Európába többet tudjon beruházni. Eh, szeretnénk gyorsabban előrelépni a kínai partnereinkkel de ezt a konkrét javaslatot, amiről most beszélünk, még nem vitattuk meg a kínai partnerekkel. Még nagyon sokat tennivaló, tehát még egy korai szakaszban vagyunk. A legfontosabb az, hogy folytatódjanak az eszmecserék, minél több információhoz jussunk, ezeket értékeljük ki, és utána elkészítjük a jelentést, és reméljük, hogy a viták után folytatódnak a tanácsban. Aztán meglátjuk, hogy hova jutunk, de eléggé bizakodó vagyok, hogy mindenki elismeri ennek a fontosságát. Köszönöm szépen. Most a panel tagjainak adom meg a szót fordított sorrendben. Akkor először Rieger úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Milyen intézkedéseket foganatosítunk, és hányan vesznek ebben részt. Ketten végzik ezt a munkát, akik részmunkaidőben végzik egyébként ezt a gazdasági minisztériumban. Az a tapasztalatunk, hogy egyáltalán vannak ilyen szabályok, már az is elretenthet bizonyos típusú külföldi befektetőket. Másodszorban, ahogy elmondtam, az eljárás alapvetően két hónap alatt a beérkezéstől számítva le kell, hogy záruljon. E, ennyi idejük van, ez alatt egyébként egész alaposan ki lehet vizsgálni egy tranzakciót. Nem csak a benyújtott információkat e, használjuk, hanem az egész francia közigazgatás igénybe vesszük. Például, amikor a külszolgálatban dolgoztam, emlékszem, hogy akkor is kikérték a véleményünket ilyen vagy olyan adott országbeli befektetővel kapcsolatban a Védelmi Minisztérium és esetleg más állami szervek is segíthetik, gyorsíthatják a munkát, az elemzést az adott dosszé ügyében. A biztonság definícióját érintően Liverwander Van a azt mondta a pornográfia definíciójáról, hogy igazából nem tudom meg körbeírni, hogy mit értünk ezen pontosan, de amikor látom, akkor tudom, hogy arról van szó. én ugyanezt gondolom a biztonság és a nemzetbiztonság kérdéséről. Például a modernizálni, átalakítani kívánjuk a jelenlegi rendszert, például a mesterséges intelligenciára, és szerintünk érdemes ezt kiterjeszteni. Thank you, I will start with... Köszönöm. Először Rodríguez asszony kérdésére szeretnék válaszolni, mert itt lehet, hogy félreértette azt, amit én mondtam. Én arról beszéltem, hogy az intézményközi megállapodás miatt szükség van egy hatásvizsgálatra is, amire itt nem került sor. Ez a, ezzel a megállapodást megszekték. A bizottság, az Európai Bizottság nem tartotta be a jobb minőségi jogalkotással kapcsolatos előírásokat. A tanácsban mindössze három ülésen foglalkoztak a kérdéssel, az Európai Bizottság megígérte, hogy korán el fog készülni a hatástanulmány. Mi ezt elhittük, hogy legalábbis a legfontosabb részei meglegyenek ennek. Foglalkoztatás, fejlesztés, gyakorolt hatások erre vonatkozott a következő kérdés. Én elmondtam a beszédemben is, hogy a biztonság eh, milyen dráma ilyen fontos eh, számunkra. Elég eh, mérsékelt a beruházások növekedése, és minden tevékenység, ami azt mutatná, hogy Európa nem annyi várja a beruházásokat, ez duplán sújtja a kis tagállamokat. Egy Lettországban mi azért is kérjük annyira ezt a hatásvizsgálatot, hogy rá világossá váljon az, hogy eh, ha csak a GDP 3%-át teszik ki a beruházások, ez nem elég, mi ambiciózusabbak lennénk, szeretnénk 5%-ot. De hát természetesen a biztonság áll első helyen. Ugyanakkor nem szabad elveszítenünk a beruházási lehetőségeket sem. Köszönöm szépen, Mír úr. Több kérdés uh, azzal foglalkozott, hogy hogyan definiáljuk a nemzetbiztonságot, hogyan végezzük el az értékelést. A nemzetbiztonságot nem definiáljuk a statútumokban, de nyilvánvalóan ez változik, változnak a sebezhetőségek is, mindig csak védelmi kérdések tartoznak ide. Napjainkban például a távközlési infrastruktúrával, vagy más infrastruktúrákkal kapcsolatban is felmerülhetnek ilyen kérdések, hiszen az ember életet, a biztonságot ezeknek a, ezek elleni támadások is nagyon súlyosan veszélyeztethetik. A nemzetbiztonsági károk érinthetik a katonai létesítményeket, kormányt, stb. Nem csak gazdasági előnyöket vizsgálunk, a, egy adott helyszín, vagy az egész USA kapcsán, a vállalatoknak, saját maguknak is el kell dönteni, hogy kereskedelmi érdekük fűződik egy adott beruházásról, és mi ezt tiszteletben tartjuk. Annak megalapítása, hogy nemzetbiztonsági kockázatról szó van egy adott tranzakció kapcsán. Nos, nagyon komplexé váltak a tranzakciók az elmúlt időszakban, Eh, hiszen egyre komplexebbek az infrastruktúrák is. 20 vagy 30 évvel ezelőtt sok érzékeny technológiát eh, katonai eh, forrásokból finanszírozták, fejlesztették, a legtöbb technológiának először katonai jelentősége volt, katonai képességet, vagy nemzetbiztonsági képességet ö, hoztak ö, létre olyan technológiákkal, amik ma egyszerű ipari innovatív technológiák. Ezt mindig meg kell vizsgálni, hogy mi, melyik technológiáknak van nemzetbiztonsági ö, dimenziója. Szeretnénk az minden a kormányon belül rendelkezésre álló szakértelmet felhasználni. A pénzügyminisztériumból is vannak tagjai a bizottságunknak, akik foglalkoznak azzal, hogy a visszaélések a pénzügyi rendszerben hogyan hatnak nemzetbiztonsági kockázatot. Azután mérnökök sora minden szakterületről, tagjai a bizottságnak energiaügyi minisztériumból, nem csak energia, infrastruktúra, hanem nukleáris kérdések és más nagyon fontos technológiák, mint például a félvezetők szakértő is tagjaink, nagyon sok mérnök, akik különböző technológiai területeknek a szakértői, azután a USAID képviselőit is megtaláljuk a tagjaink között, Hogyha megnézzünk egy tranzakció kapcsán, megvizsgáljuk a nemzetbiztonsági kockázatokat, akkor hát ezek szélesebb körben meríthetünk. Sok szakértő, szakértelem áll rendelkezésünkre minden kormányzati területről, kormányhivatalok részéről. És végül is minden ország maga dönti el, hogy mennyire alaposan akarják elvégezni, vagy átvilágítani az adott tranzakciókat. A az Egyesült Államokban a e, fúziók és e, felvásárlások kapcsán jelenleg zajlik, pont egy ilyen nagyon fontos értékelés, megpróbálunk az egész kormányból minél több szakértőt bevonni. Ez egy nagyon intenzív e, folyamat a kormányzaton belül. Egyensúlyt kell teremteni a között, hogy alapos legyen a vizsgálat, és a azért végül mégis ne húzzuk el annyira az időt, hogy az érintett felek az adott tranzakciót időben azért le tudják majd bonyolítani. Hogy más országokkal hogyan működünk együtt, nos, határainkon belül és azon kívüli tranzakciókat is vizsgálunk, megpróbálunk közös biztonságot kiépíteni, persze a saját hatáskörünkön belül. A saját megítélésünk szerint az Európában a képességek, a technológiák érintik az amerikai, az Egyesült Államok beli képességeket és technológiákat is, ezért és az USA-ban elfogadott jogszabályokban ezt elismerjük és bizonyos lépéseket, tranzakciókat, olyan tranzakciókat, amelyek olyan országokból származnak, ahol hasonló folyamatok működnek, és az ilyen országokkal szaba, technológiák szabad cseréjét sokkal könnyebben engedélyezünk az ilyen partner országokkal, mint más harmadik országokkal. Köszönöm szépen, Mír úr! Különböző megközelítésekről nagyon beszélni mutató áttekintéseket hallottunk. Most átérhetünk a második panel vitára. Itt is kitűnő szakértőket hívtunk meg, mindenki 5 perc 5 percig beszélhet. Az OECD két szakértő képviseli, ők ezért 8 percet kapnak ketten együtt. És van egy nagyon érdekes tanulmány, egy a screeninggel kapcsolatos tanulmány. Először Federik Verle úr és Joachim Paul or az OECD részéről. Köszönöm szépen, hogy meghívták az OECD-t a mai vitára. Az OECD az Európai Unióhoz hasonlóan elkötelezett a nyílt beruházások klímája mellett, tehát ez a tagállamaink, 35 tagállamról van szó, csatlakoznak ehhez, az EU valamennyi tagállama tagja az OECD-nek. Az érdekünk az, hogy egy ilyen nyitott beruházási politika éljen továbbra is. Az FTI, a a célja az, hogy a jólétet erősítsük és munkahelyeket teremtsünk. De az OECD azt is elismeri, hogy a tagállamoknak joguk van ahhoz, hogy saját nemzeti biztonságokat, a közrendet, a közérdeket védjék meg a beruházások során is. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy vizsgálják és szigorítsák a beruházásokat, amennyiben a nemzetbiztonság érintve van. Ezek a központi elvek az OECD számára, és ezt hallottuk az Egyesült Államok képviselőjétől is egy fél órával ezelőtt. Erre megvannak az elvek, a standardek, a következők, a transzparencia, a hitelesség, az arányosság és az elszámoltathatóság. Nos, elmondhatjuk, hogy az OECD eszközei alapján, és a titkárság képviseli OECD-t, a mi beruházási titkárságunkat, és ez koordinálja ezt a fajta politikát, ezért elmondhatom, elnök úr, hogy készítettünk egy jelentést egy és másfél évvel ezelőtt. Itt nem csak a szakpolitikai kérdésekről van szó a 35 állam vonaljában, hanem túlmegyünk ezen a konkrét beruházási kérdésen. Most, tehát 55 országról beszélünk már időközben, Kína, Indonézia is érintve van, tehát nem csak OECD országok, és ezen a területen cserélünk ezt a fejlődésekről. Most a legfontosabb pontokra nem térek ki az anyagból, mert a kollégám ezt meg fogja tenni, és e, ő beszélni fog elő, amennyiben kérdések vannak, akkor kérem tegyék fel. Amit szeretnék elmondani, az a következő pillanatilag azt látjuk, hogy erősödik a screening mechanizmusok alkalmazása, ilyen mechanizmusok alkalmazása, a, hivatkozva a nemzetbiztonságra. Az OECD tagállamok rendelkezik ilyen mechanizmusokkal, és itt meg lehet jegyezni, hogy ezeket a mechanizmusokat az elmúlt tíz évben hozták létre, vagy tovább erősítették már őket. Hallottuk Lettországot, Németország reformálta néhány hónappal ezelőtt az idevágó törvényét, és mindenhol azt látjuk, hogy vagy létrehoznak ilyet, vagy erősítik a már meglévő mechanizmust, az Egyesült Királyságról is beszélhetnék. Tehát látható, hogy a vita egyre inkább a középpontba kerül a nemzetbiztonság szempontjából ezért aztán örülünk, hogy hozzájárulhatunk ezen szakpolitikai vitához, és hát szeretnénk bemutatni a legfontosabb eredményeket. Köszönöm szépen a dicséretet, amit kaptunk, és itt megtalálhatják a kiárat mellett az anyagunkat, amit munkkal hoztunk. A legfontosabb pontokat összefoglalnám. 60 országról beszélünk, ebből egy harmada rendelkezik idevágó politikával, amely a nemzeti nemzetbiztonságot kezeli a beruházási szempontból. Tehát hány, 20 különböző ö, ö, ilyen törvényről van szó, szóval nincsen egyetlen közös szakpolitika, amit itt követnének. Ez az Európai Uniót ö, összességében kedvező helyzetbe hozza, itt emlékezzünk a kínai eh, és görög közmondásra sok fa van a szomszédos országokban, és ezeket is érdemes vizsgálni, mielőtt a sajátokat eh, ültetik. Gyakorlatilag három csoportra osztjuk az országokat, vannak országoknak nincsen idevágó törvényük, aztán a másik vége a spektrumnak, aki nagyon komolyan veszi ezt, egy példát a mai napon már hallottunk is, és valahol a középen számos ország van, főleg európai országok, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos beruházásokra megtiltsanak, vagy leállítsanak költségvetés, intézményi felépítés és a válaszadási képesség. Az Egyesült Államok több millió dollárt köt ilyen mechanizmusokra évente. Néhány ezer eurót költenek a nagy EU-s országok erre, ilyen mechanizmusokra. Tehát egy ország például több ezer szélését költi annak, amit az Európai Uniós államok. Az intézményi kialakítás fontos, amelyek egy hírszerző közösséggel is együttműködnek, és igyekeznek más megbízható országokkal is együttműködni. És vagyis el kell, hogy mondjuk, az ezzel függő képességek azt jelentik, hogy vagy feltárjuk azt, amit az Egyesült Államok és hasonló mechanizmusok tudnak megtenni, ez ahol milliókat költenek, vagy más mechanizmusok, amely inkább mege, megelőzésre alkalmazók, amikor még a probléma nem létezik, de már ilyenkor fel lehet mérni, hogy adott esetben létrejött egy ilyen. A kérdés most tehát nem az, hogy akarunk-e ilyen politikát, vagy nem, hogy miért Melyik a jó politika? Ez volt a kérdés, amit nekem feltettek. A jogállamiság azt követelni, hogy kiszámítható szabályokat alkalmazzanak, hogyha nincs probléma. Ez azt jelenti például olyan szabályok legyenek, amelyek egy kormány, egy intézmény számra lehetővé teszik, hogy ez nem lehetséges. Tehát kiszámítható. A következő kérdés, hogy több milliót vagy több ezer eurót akarunk e erre költeni. És itt nem csak a képességekről van szó, hanem arról, hogy feltárjuk ezeket a kérdéseket. Nem tudjuk pontosan, miről van. Tehát, hogyha válaszolni akarunk a kérdésre, akkor tudnunk kell, hogy mi az, amit tenni tudunk. A következő nem tudjuk igazából milyen kockázatok vannak érintve, hogy sikerült-e elkerülni ilyen kockázatok, hogy milyen maradvány kockázatok vannak még, amiket nem tudtunk elkerülni, elhárítani, vagy ennek a mechanizmusnak a hatékonysága nem igazán világos számunkra, nem látjuk a hatékonyságot, az eredményességet. Aztán vannak bizonyos tagállamok, hogy mennyire mennyi kívánatos beruházás nem valósult meg emiatt. Például itt is csak becsléseink vannak, kevés tilalom volt az összes országban, vannak késedelmek, azt látjuk, és a költségek növekedése is megfigyelhető. Mi azt gondoljuk, hogy limitált a hatás összességében egyszerűen Azért, mert nagyon kevés a tiltás konkrétan, és hogyha néz a robotgyárat, ha megvesszük a Németországban, akkor csak Németországban vehetjük ezt meg. El kell dönteni, hogy milyen képességeket eh, a kívánunk megvédeni, és akkor 20 modell van, amivel igyekezhetünk ennek eleget tenni. Az Európai Unió költségvetését tekintve ez elég bonyolult lehet, amit itt elmondott Konstanz Kann, az EIB igazgatója, az EBB igazgatója. Köszönöm szépen. Köszönöm a kedves meghívást, elnök úr az Európai Beruházási Bank nevében fogok beszámolni erről a fontos témáról. Mit is mondhatnék kezdésképpen? Talán annyit általánosságban leszögezve, hogy a külföldi működő tőke beáramlása egy nagyon pozitív dolog. Ez azt mutatja, hogy bíznak az európai gazdaságban a külföldi befektetők, ezért mérjük, figyeljük eh, azt, hogy mennyi külföldi tőke áramlik Európába. Az EBB büszke arra, hogy egy harmada a EBB kötvényeknek unión kívüli befektetőköz vándorol. Nekünk ez egyértelműen jelzi, hogy mekkora bizalommal bírnak az Európai Unió és gazdasága iránt. De hát nem erről van itt igazából szó, ezt csak általánosságban jegyeztem meg. Hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Beruházási Bank, amely tulajdonképpen a tagállamok tulajdonában lévő Európai Bank, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében támogat olyan beruházásokat, befektetéseket, amelyek az európai prioritásoknak és szakpolitikáknak megfelelnek. Minden projektet szigorú due diligence elbírálásnak vetünk alá, nem csak gazdasági normák, hanem környezetvédelmi, szociális és kormányzási szempontok szerint is nem is beszélve arról, hogy az európai szakpolitikai célokat mennyire szolgálják. Az úgynevezett governance vagy kormányzási ellenőrzés a projekt benyújtójának a tulajdonosi viszonyait is vizsgálja annak érdekében, hogy például a korrupció vagy a pénzmosás kockázata elkerülhető legyen. Az Európai Bizottsággal úgynevezett 19 cikk szerinti folyamatot alkalmazzuk, azaz minden eh, projekthez az Európai Bizottság írásbeli jóváhagyása szükséges, beleértve a kereskedelmi főigazgatóság jóváhagyását. Az Európai Bizottság ráadásul képviselteti magát a tagállamok mellett az DG EGFIN, illetve a külszolgálat is képviselteti magát a eh, igazgató tanács eh, csadói bizottságában, tehát megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyt, a között, hogy egyrészt legyünk nyitottak, ugyanakkor nagyobb mértékben védjük az uniós tagállamok alapvető érdekeit. A bizottság a kritikus infrastruktúra, a kritikus technológiák területét hangsúlyozta olyan területként, amely területén az Európai Beruházási Bank sorban támogat projekteket mostanában. Az Európai Beruházási tervben, úgynevezett Juncker tervben is fontos szempont az innováció. Tehát valóban érdeklődve várjuk, hogy a bizottság, illetve a tanács hogyan kívánják a gyakorlatba átültetni ezt a szűrési folyamatot, hogy láthassuk, hogy a gyakorlatban a mi munkánk során ezt hogyan érvényesíthetjük ezeket a szempontokat. Ugyanakkor azt jeleznénk, hogy ennek a screening folyamatnak nem szabad túlságosan bonyolultnak lennie, már csak azért sem, mert az Európai Unió versenyképessége szempontjából nagyon fontos, hogy a jogbiztonságot megőrizzük a befektetők számára, a pénzintézetek számára is, és egy elkerüljük azt, hogy indokolatlan késedelmet szenvedjen a jóváhagyási eljárás. Talán emlékeznek arra, hogy amikor ezt a tervet beindítottuk, az egyik legfontosabb része az volt, hogy a beruházások elől minden akadályt elgördítsünk, hogyha ilyen szintű uniós koordinációt vezetünk be a befektetősek screeninge vagy szűrése terén, akkor meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ezzel nem kívánt új akadályokat ne a befektetések elé. Ha már itt tartunk, akadályok európai cégek külföldi befektetései milyen akadályokba ütköznek a, biztons, a bizottsággal, illetve a külszolgálattal. Szorosan együttműködünk az úgynevezett gazdasági diplomácia terén, annak érdekében, hogy az európai cégek, beleértve a KKV-kat is világszerte terjeszkedhessenek, persze a WTO szabályok keretein belül. Ez tehát az érme másik oldala, és az uniós gazdaság nyitottságát jó lenne, hogyha e, megfelelő e, válaszsal, hasonló nyitottsággal fogadnák a partnereink is. Nem azt mondjuk, hogy nincs szükség ilyen szűrésre, azt gondoljuk, hogy pénzügyi termékekkel ezeket a legfontosabb ágazatokat is támogatni kell. Az innovatív startupokat e, megfelelő termékekkel próbáljuk szolgálni, de amikor a növekedési stádiumba kerül egy cég, akkor gyakran e, a külföldi befektetők célpontjává válhatnak ezek a cégek, lehet, hogy Kínába vagy Amerikába e, teszik át a székhelyüket. Tehát a, amikor a vetésre van szó, akkor Európa jól áll, de amikor aratásról, vagy a, a jól megérdemelt gyümölcs csak be kellene begyűjteni, akkor bizony nem mindig járunk sikerre. A legígéretesebb új technológiákban fejlődő cégeket, amikor kinövik magukat és növekedés pályára lépnének, akkor bizony, és igazi munkahelyeket kellene teremteni, akkor sok példát látjuk annak, például német robotgyártó cég egy jó példájának, amelynek neve el is hangzott, hogy hogyan kellene sikeresebben, vagy lehetne sikeresebben ezt a stádiumot is lefedni, hogy Európában maradjanak. Azt hiszem, hogy ezek olyan finanszírozási és befektetési hiányosságok, amelyek terén többet szeretnénk tenni, remélhetőleg a tőkepiaci Unió kontextusában talán jobban feleszünk készülve erre. Köszönjük szépen, ugye az elnök, valóban az Unió belüli befektetésekről sem szabad megfeledkeznünk. A Hudson eh, intézet nevében a következő hozzászólónk parancsolja. Uh, köszönöm elnök úr, és köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívtak. Elnézést eh, kérek a tolmácsoktól, hogy a hangom, hát ilyen, ahogy amilyen, és kicsit nehezebb így fordítani engem. EU Kína közötti kapcsolatok, kínai beruházások, most különböző e, munkakörökben foglalkoztam már ezekkel a kérdésekkel. 2010 és 2013 között egy e, agytörsznél az Európai Külkapcsolati Tanácsnál dolgoztam, készítettünk egy tanulmányt arról, hogy milyen gyorsan nőttek a kínai beruházások eh, Európában. És egy, javas, eh, egy eh, jelentésünkben azt javasoltuk, hogy az EU is vezessen be beruházással kapcsolatban egy szűrést. Már az itt az Intánál is jártam 2011. októberében, és remélem, hogy ezt a javaslatot, amiről most folyik a vita, gyorsan be fogják vezetni. Jean-Claude Juncker is a beszélében azt mondta, hogy nem el vagyunk naív szabadkedelmi hívők, meg fogjuk védeni a saját stratégiai érdekeinket. Most térjünk rá a kínai beruházásokra. Általában is nagyon gyorsan nőnek a, ezek a beruházások az EU-ban. A Rasmussen Global egyik jelentése szerint a kínai beruházások 2016-ban 77%-kal nőttek. Általában fejlett technológiák és szolgáltatások területén találjuk ezeket a beruházásokat. A Made in China 2025 nagy befektetési terve keretében ezzel Kína a legfejlettebb gyártó ágazatokat célozza meg. Ugye Kína egy nem szövetséges, egy pártrendszerű ország, egy nagyobb katonai hatalommal rendelkezik, ezért nagyon fontos, hogy ezeket a beruházásokat alaposan megvizsgáljuk. Nagyobb transzparenciára van szükség, hogyha állami cégek ruháznak be, vagy fuzionálnak, vagy vásárolnak fel Európa európai vállalatokat. Az orosz gáz is egy jó példa lehet, amikor a függőség veszélyeit meg kell vizsgálni. Milyen érveket hozhatunk fel, tehát itt eh, amellett, hogy szükség van a beruházások szűrésére? Először is ez csak egy prudens intézkedés, nem protekcionizmus. Az eh, nemzetközi eh, standardoknak akar megfelelni az EU, már több ország rendelkezik ilyen mechanizmussal, tehát nem beszéltünk itt protekcionizmusról, az EU már is ez túl későn kezdeni el, az USA-ban, Kanadában, Japánban már működnek ilyen screening rendszerek. Miután egy amerikai agytrösznél, a Hazard Institute-nél dolgozom, hogy mondjak néhány példát az amerikai gyakorlatból. A Külföldi Beruházások Bizottsága, a CIFIUS, az a folyamat, amivel az USA védi magát az esetleges nemzetbiztonsági fenyegetésektől, amikor külföldiek vennének át, vagy vásárolnak fel amerikai cégeket. Ez a CIFIUS tulajdonképpen nem zárja ki a beruházásokat, de az állami cégek általi beruházásokat, de nagyon alaposan megvizsgálja ezeket, nemzetközi standardokkal veti össze. És itt a parlamentben valaki előbb említette, hogy már amit eddig tett az ez túl későn érkezik, és túl kevés, de hát bízunk abban, hogy ennél komolyabb lesz ez a mechanizmus. Az EU és az USA kapcsolatára nagyon jól rámutat, amikor az usa induló kezdeményezés, tehát az EU például, amikor a e, média e, kínai vállalat, a Kuka német e, céget vásárolta fel, ott is az amerikaiak, a Cifius indította el először a vizsgálatot a Kuka észak-amerikai vállalatával szemben. Vagy egy másik eset, a német Extront, egy kínai vállalat vásárolta fel még abban a más második elnöksége alatt, miután a CIFIUS indított el a vizsgálatot. Az EU tagok közül 12-ben működik már most is ilyen beruházási szűrés. A Nemzetbiztonsági Stratégia 2017. decemberében meg is említi, hogy aggódnunk kell a kínai beruházások miatt, mert Kína egyre inkább megveti a lábát Európában, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot követ, kulcsfontossági iparágakba ruház be, érzékeny technológiába, infrastruktúrába. Tehát közben látom, hogy lassan elfogyott az időm, de még röviden arról, hogy az EU-Kína gazdasági kapcsolatok eh, kapcsán a biztonságot eh, hogyan lehetne biztosítani, hát ezt eh, itt kisebb kérdésekre lehetne kitérni a viszonosság kapcsán, esetleg egy beruházási megállapodás is szóba jöhetne, de ezt a részét már nem olvassam fel a előadásomnak, majd a vitában még kitérhetünk ezekre a kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen. Az Európai Uniós szociális partnerek közül először most hallgassuk meg Liza santos aki a Business Europe nemzetközi kapcsolatok igazgatója. Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy a Business Europe-nál most véglegesítjük az álláspontunkat az FDI screening kapcsolatos bizottsági javaslatról. Azért néhány dolgot már el tudok mondani, és talán néhány kérdést is felteszek. Rávilágítok néhány szempontra, amik a javaslatnak olyan részeire, ami hát van is, vagy pozitívan is értékelhetünk. Nem szabad elszigetelten vizsgálnunk ezt a javaslatot, amikor beruházásokról beszélünk, és az EIB képviselő említette a Juncker termet. Ugye valamilyen tudjuk, hogy eh, van egyfajta beruházási politika az EU-ban és mielőtt egy területen intézkedéseket hoznának, meg kell vizsgálni annak a hatásait, ezért nagyon hasznosak a hatásvizsgálatok, hogy a különböző jogalkotási javaslatok kölcsönhatásaival is tisztában legyünk. Újra és újra meg kell ismételnünk, mi azt akarjuk, hogy Európa továbbra is nyitott legyen beruházások előtt, és ezt olyan pillanatban mondjuk, amikor egyre nagyobb verseny van a beruházásokért, egyre több ország nagyon agresszív politikát követ, hogy külföldi közvetlen beruházásokat az országba mondza. Eltérő eszközöket alkalmaznak, például adózást is, a több beruházás ország eh, eh, számára vonzóvá akarják tenni az országok magukat. Most nem akarok eh, kiemelni egy országot sem, még, még Kínát sem, de természetesen világos, nem csak Kínával, hanem más országokkal kapcsolatban is. És azt hiszem, hogy minden itt ülő egyetért abban, hogyha azt mondom, hogy Európa nagyon nyitott a külföldi beruházások előtt, és ez nem így van minden országban hogyha felborulna az egyensúly a screening hatására, hát akkor tovább kell majd gondolkoznunk. A hatályt esetleg érdemes végig gondolni, milyen messzire érdemes mennünk. Itt van ugye nemzeti hatáskörök, szubszidiaritás egyrészt, másodszorban nemzetközi kötelezettségeinket is tiszteletben kell tartani, OECD már elhangzott, hogy a WTO kötelezettségeket is említhetnénk. Pontosan meg kell értenünk, hogy mit akarunk elérni ezzel a javaslattal. Javítani akarjuk a piacra jutást, vagy több információt akarunk arról, hogy mi is történik Európában. Itt még nagyon sokat tennivaló. Két különböző rendszer működik jelenleg, ahogyan többen elmondták, a tagállamok felénél is kevesebben működik már ilyen screening mechanizmus. A helyzet sokat változik, és tájékozódunk el arról, hogy hogyan alakulnak a külföldi működőtőke beruházások. Jelenleg a javaslat önkéntes, ebből a szempontból, hogy nem lehet rá kényszeríteni az adott országokat arra, hogy adjanak információt és a mai formában arra sem lehet kényszeríteni azokat az országokat, akiknél nincs ilyen mechanizmus, hogy vezessenek be egy ilyen szűrést. Az információk mértéke, nos ez is nagyon fontos, hogy ezt hogyan határozzuk meg. Meg kell először is határoznunk, hogy milyen információkat adnak át az országok, hogyan tudjuk megteremti az egyensúlyt azon országok között, ahol már van screening, illetve azok között, ahol még semmi nincs, és ezért elvileg hát kevesebb információval rendelkeznek. A vállalatok számára, számunkra tehát nagyon fontos, hogy az információk titkosságát garantáljuk, a bizalmas kezelést. Ugye nagyon nagy a verseny, nem csak Európán kívülről, hanem Európán belül is. Hogyha egy üzleti vállalkozással kapcsolatos információk kiszivárognak a konkurenciához, lehet, hogy az egész vállalkozást ez veszélyezteti. Ezért az információ bizalmas volt, tehát és a bizalmas kezelését mindenképpen garantálni kell. Ez nagyon fontos. Azután, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a rendszer úgy működjön, hogy hatékony, de ugyanakkor jó és kiszámítható jogi keretet is biztosít a vállalatok számára. Ez is rendkívül fontos. És éppen ezért meg kell vizsgálnunk eh, néhány koncepciót, amit tartalmaz a javaslat ugyanis biztosítani kell azt, hogy az értelmezés, ami az információgyűjtés alapja, legyen, alapja, ez harmonizált legyen az Európai Unióban. Ez lett volna néhány előzetes megjegyzésem. Köszönöm szépen. Utoljára, de nem utolsó sorban a szakszervezetek véleményt is hallgassuk meg. Köszönöm szépen hasonló helyzetben vagyunk, mint a Business Europe, nincsen hivatalos, végleges álláspontunk egyelőre a bizottság javaslatával kapcsolatban. Ami viszont elmondható, hogy üdvözöljük, hogy a screeninggel kapcsolatos létrejön egy eszmecsere, itt a külföldi beruházások nyilván érintik az EU érdekeit, és egy mélyreható elemzésre van szükség, ezt is támogatjuk évvégéig, tehát meg fog ez valósulni. Nem látjuk, hogy ez az átvilágítása a közvetlen külföldi beruházások kapcsán önmagában egy fontos dolog lenne, hanem inkább arról van szó egy EU iparpolitika fejlődésébe beágyazva látjuk ezt. Úgy gondoljuk, hogy erre szükség van. Mindenképpen üdvözöljük az Európai Parlament állásfoglalását 2017 ben hogy egy, egy stratégiai prioritás a növekedés, foglalkoztatás és innováció érdekében szükség van erre a, az iparpolitikára. Az Európai Parlament felszólítja a bizottságot, hogy helyezze a középpontba a nők felzárkóztatását a állások és a fizetések területén. Július 28-án egy sor tagállam közösen írt levet az Európai Bizottsághoz, pozitív betekintést nyújtva az EU-n belüli felvásárlásokat tekintve. Itt itt milyen ilyen összefüggésekről van szó, túlmenve magán az akvizíción, és vannak államok, amelyek ilyen screeninget már végrehajtanak a nemzeti prioritásokat szem előtt tartva. Másrészt viszont úgy érezzük, hogy szükség van a koherenciára a különböző megközelítések között, és a különböző bizottsági szolgálatok bevonására szükség van. Üdvözöljük azt is, amit Malmström biztos asszony mondott korábban, hogy van egy olyan kívánság, hogy egyenlő esélyekhez kívánunk létrehozni a harmadik államok vonatkozásában. Ez rendkívül fontos téma, hogy tisztességesen járunk el, és hát a viszonosság, ez megint egy fontos téma amelyről itt már hallottunk. Az európai szociális partnerekhez is fordulunk, hogy vegyenek részt a koordinációs csoport munkájában, amely vizsgálja ezt a javaslatot. A külföldi tulajdonosok különböző érdekeket képviselnek egy ilyen beruházás során, ezt fontos megjegyezni, hogy a kínai beruházásokat vizsgálják meg, függetlenül attól, hogy milyen kapcsolatuk van hivatalosan a kormányjal, úgy általában minden céget vizsgáljuk meg. A kínai beruházási politikai Európában megérdemel egy vizsgálatot. Az egyik esett tanulmány éppen ezt vizsgálja, mondjuk a Pireuszi kikötő kapcsán például a munkakörülményeket tekintve, a kollektív tárgyalásokat tekintve, a foglalkoztatás csökkenését tekintve, és felhívnánk a figyelmet arra a tényre is, hogy Kínában például a beruházási döntéseket nagyon magas szinten hozzák meg, és a Belt and Road kezdeményezés még az alkotmányba is bekerült Kínában, ami azt mutatja, hogy nekik ez stratégiai szempontból mennyire fontos. Amikor az átvilágításról beszélünk, a biztonsági és közrend szempontjából itt az EU-ban hasznos lenne több információt szolgáltatni ezen terminusok tartalmát illetően. A fenntartható fejlődésből kiinduló mérlegelések fontosak, a környezetvédelem például, és mindenek előtt mi azt kérjük, hogy a munkahelyteremtés vagy megszüntetés, de a munkahelyek minősége és mennyisége is kerüljön a vizsgálati körbe a kollektív eh, tárgyalást európai szinten és nemzeti szinten is meg kéne vizsgálni, és támogatni kéne, hogy ilyen létrejöjjön. A befektetővédelem, most nem akarok erre külön kitérni, mert a közlemény ezt nem tartalmazza, de ez mindig eh, szorosan együtt jár a befektetők felelősségével is, ezt ne felejtsük el és az előttem szólókat végighallgatva úgy gondolom fontos az a gondolat, hogy az EBB döntéseiben is vegyenek be ilyeneket, tehát miért ne lehetne közvetlen külföldi beruházásoknál is alaposan végiggondolni, ha már ők vizsgálnak minket, hogy ránk milyen hatással lesz ez. Itt különböző aspektusok kerültek szóba. Köszönöm. Persze korlátozott az időnk. Nagyon célzott kérdéseket várnánk, konkrét kérdéseket. Ha kollégák kérdezni akarnak, akkor mondják el azt is, hogy melyik szakértőtől várják a választ. Proust úr és Zsenó úr egy perc, és pontosan csak egy perc a kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr, két kérdésem lenne az OECD-nek és a Business Europe-nak intézném ezeket, mert itt nem magáról jelentésről beszélünk, de nem véletlenül jutottunk oda, ahol vagyunk. Az ténykérdés, hogy a geopolitikai helyzet a egyértelmű stratégia ö, alakult ki, ugye a kínai tervekről beszéltünk, China Manufacture Plant, és elhangzott, tehát rövid és középtávon egyes ágazatokat Kína teljesen megpróbált uh, uh, saját dominanciájára volni. Nos, nincs túl sok hatástanulmány, ez szerintem nem is baj. A napelem ügyben vesztesen jöttünk ki a csatából, Janik Zsadó erre utat. Egyébként ez azért volt, hogy vesztesre jöttünk ebből a harcból, mert túlságosan rassan reagáltunk európai szinten. Vannak olyan cégek és ágazatok, amelyeket meg kell védenünk. Nem reaktív, hanem proaktív módon kell eljárnunk. A célunk alapvetően az, hogy a vége előtt megszülessen ez a szöveg, és gyak, életbe lépjen, mert kell mindenképpen valahogy szűrni a külföldi befektetéseket. Kínában van ilyen, Amerikában van ilyen, a legnagyobb hatalmaknak van egy ilyen, csak Európának nincs egy ilyen közös rendszere, csak külön tagállami szinten működik, de ez problémákat okoz, ezt mindenki tudja. Eh, erre valahogy megoldást kell találni. A Business Europe-hoz fordulva. Ez nem mindig nem mindig rossz a külföldi befektetők számára, hogyha működik egy ilyen rendszer, hiszen alapvetően ez a jogbiztonságot is tudja garantálni. A Sifius esetében is ezt láthatjuk. Az OECD képviselőhez fordulva pedig azt szeretném tudni, hogy nem gondolják úgy, hogy ez a befektetés szűrési rendszer a jövőt technológiájának a védelmét szolgálja, olyan technológiákra gondolok, amelyek még ki sem pattantak az emberek fejéből. Köszönöm szépen, mondja Zsadó úr. Egyrészt igaza van Kan asszonynak, eh, a szuverenizmus, nemzeti szuverenizmus elárasztja Európát, ez teljesen abszurd, anakronista eh, megközelítés. Eh, a globalizációban ez egyszerűen nem működhet. A Houston Institute képviselőjéhez fordulok ezek a mechanizmusok néha hibákat is vétenek. Hadd hozzak egy példát erre. A kínai cég, a CGN, az Inkly Point atomerőműbe befektetett, amely ipari kémkedésért elütélt cégről beszélünk, Theresa May pedig azt mondta, hogy az energetikai szuverenitásokat veszélyezteti ez a cég, ugyanakkor Franciaország nyomására és valószínűleg a kínaiak nyomására mégis ez a kínai befektető maradhatott. Vagy nézzük Gazprom befektetéseit egyes országokban, a nemzeti e- e- energiahálózatba fektettek be. Hagyjuk, hogy az oroszok az, az európai birkák közé engedjük az orosz farkast, vagy inkább a medvét, hogyha fogalmazhatok így, a francia képviselők azt mondják, hogy de persze demokráciára van szükség, ugyanakkor vannak stratégiai ágazatok, például az atomenergia, és aztán mégis van egy nem demokratikus ország, amely a Reval cégben jelentős részesedést szerez. Azt hiszem, hogy azért alapvetően elég nagy lyukak is vannak ezen a hálón, ezen a szűrön. Köszönjük, Starbati kollega. Kérdésem van az OECD képviselőihez a screeninget, hogyan végezzük el a stratégiai beruházásokat, hogyan tudjuk átvilágítani, hogyan tudjuk feltárni, hogy a stratégiai beruházás ténylegesen szembe megy a nemzeti érdekekkel. Hát önöknek van a legtöbb tapasztalatok az ilyen screeninggel kapcsolatban. Hogy alakul a folyamat? Lehetne ebből modellt csinálni, hogy az egyes országok hogyan tudnak sikeresen fellépni, hogyha azt akarják vizsgálni, hogy a stratégiai érdekek mondjuk az ő nemzeti érdekeik ellen irányulnak. Solcs kolléga. Még egyszer a kérdés, amit már feltettem az etőknek és a Business europe is szól a kérdés. Vannak globális értékteremtési láncok, összefonódás van a tulajdonosi szinten, globálisan, EU szinten, nemzeti szinten is miből indulnak ki ezek a vélemények, vagy hogy hogyan kell egy screeninget megcsinálni, hiszen meg akarjuk őrizni az értékteremtési láncot, a munkahelyeket, és az egyes tagállamok, hogy az EU fejlődését akarjuk ezzel biztosítani. Sokat beszéltünk Kínáról persze, vagy vannak még más nagy országok is, amelyek az EU-ba akarnak beruházni. Nos, az investment screening során az EU készségét miért nem támogatják, hogy legyen aktív az, az EU? Hiszen itt egy ellentmondás alakult ki, van itt egy gazdaságpolitika, amely a hosszú távú fejlődést akarja biztosítani, de ezzel egyidejűleg olyan mechanizmusokra van szükség, amely a beruházások átvilágítását összevonja egy saját kezdeményezéssel. Tehát a Business Europe a szakszeretek erre hogyan reagálnának? Jó, rendben, az etükhoz fordulok én, is egy kérdéssel is az OECD-hez is. Dartmouth hát elfelejtettem. Köszönöm szépen, ha jól értettem. A közvetlen külföldi beruházás egy EU terület lett a Lisszaboni szerződés után. A könyvemben, amit két évvel ezelőtt írtam, nem találtam túl sok példát arra, hogy az EU beavatkozik, tehát az EU átvizsgálás, hogy jobban hangozzék a screening, szót használom. Tehát a kérdésem az, hogy mennyire előre haladottak a mechanizmusok, amelyek már léteznek a screeningre, a külföldi beruházásokat tekintve. A, és ehhez jön még hány konkrét példa, példa van arra, a, hogy a screening megtörtént, és egyetérte azzal, vagy a megállapítással, vagy nem érte egyet azzal, hogy az excessív túlzott screening elriasztja a beruházásokat. A részemről az ETUK-hoz, az OECD-hez fordulok a kérdéssel a beruházás átvizsgálása kapcsán, hogy hogyha megnézzük a beruházásokat itt az Európai Unióban, Volvo például, itt külföldi közvetlen beruházás volt, de csökkentették, a motorgyártást, a kutatást, a Volvo-nak ezzel szinte vége lett. Most van egy másik külföldi beruházás, egészen másfajta megközelítéssel. Tehát különböző megközelítések vannak. Tehát a beruházási minőséget tudjuk-e kritériumként kezelni? Hiszen már időközben vannak tapasztalataink. Ez elvezet aztán a szakértők válaszához Lina az első válaszoló. Hmm. Na, az EU készségét tekintve, hogy miért nem reagál ezzel, nem tudom, őszintén szólva, tehát eh, a bizottságtól, Európai Bizottságtól meg kell kérdezni, tehát kereskedelmi témákban már többször fordultunk levélben az Európai Bizottsághoz, évek, évtizedek óta, de nagyon nehéz itt ezt megkapni. Hol, hogyan tudjuk meghatározni a minőséget? Itt a kínai beruházásokról beszélhetnénk Európában, amikor a megállapodásokat megszövegezzük, ott kéne ezt elhelyezni, például a Hintley Point esetében az atomerőm esetében, vagy kényszermunka esetében, milyen százalékban kellene helyi munkaerőt alkalmazni, mondjuk, vagy a Pireuszi kikötő esetében gyakorlatilag nem írtak elő feltételeket, és a kínai beruházó ki is használta ezt a meglévő struktúrában a cég csupán 200 embert foglalkoztat, valamennyien az igazgatásban vannak, és akik a konkrét munkát végzik, azok alvállalkozói cégeknél vannak, 10-15 munkanapot kapnak havonta az ott dolgozók, és ez alája megy minden nemű védelemnek, eh, egészségügyi előírásnak, az éjszakai munka, hétvégi munka, az itteni fizetések nem működnek, tehát és ezek, ezeket a dolgokat már magában a kereskedelmi megállapodásban meg kéne fogalmazni. Köszönöm szépen az előadó és a jogbiztonsággal kapcsolatban, hogy az üzleti élet miért nem elégedett ezzel. Természetesen elégedettek vagyunk magával a kerettel, ami biztosabb, szilárdabb itt a tagállamok, hogyha screening mechanizmust akarnak, akkor csinálják ezt meg. Ez fontos, és az elveket rögzíti, amelyek alapján eznek működniek az átláthatóság, a jogorvoslati lehetőség kérdése, és az objektív kritériumok kérdése, ez fontos, hogy ezt meghatározok, ezzel teljesen egyetértünk. Hogyha hatásvizsgálatról beszélünk, akkor még nem látjuk pontosan, meddig tud elmenni ez a javaslat, és tényleg eléri a célokat, amiket kitaláltunk. Természetesen egyébként pedig több információra van szükség a külföldi beruházásokat tekintve az Európai Unióban, mert akkor jobban megértjük, hogy valójában mi történik, de mi egyetértünk. Hogy mindennel egy dolgot szeretnék megemlíteni, ez elhangzott már korábban is, nagyon fontos a folyamatokban, hogy harmonizáltabb folyamataink legyenek az Európai Unióban. Különböző menetrendek vannak az Európai Unión belül, és eh, ez a javaslat eh, ne lassítsa le az, eh, a, a folyamatokat, az eljárásokat, mert az elrettenti a beruházást, ez egy fontos dolog. A foglalkoztatást, a foglalkoztatás tekintve gyakran ez szerződések része de amiről beszélünk, azok a nagy projektek, és számos ilyen projektnél az államnak is megvannak a lehetőségeik, hogyha kis projektekről beszélünk, és hát és a projektek nagyon szoktunk figyelni, és adott esetben tényleg erős jelenléte van gyakran az államnak egy-egy cégben, vagy állami cégekről is beszélünk, és ilyenkor fel lehet lépni a magánszerződések esetében a két félre kéne bízni. Jónas. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdését. Egyetértek az elmondott, ön által elmondottakkal. Azt próbáltam pontosan hangsúlyozni a hozzászólásomban is, hogy minél gyorsabban alakul ki egy saját ilyen szűrési rendszerünk, annál jobb, hiszen nagyon sok esetben, ahogy említette, a, a Hinkley Point példájával, Kuka Extrem e, ügyekben is e, ugyanígy volt, hogy Amerikában indultak ezek a viták. Először is tehát szükségünk van egy ilyen rendszerre, illetve sokkal direktebb transatlanti koordinációra lenne szükség, mik az aggodalmak, a problémák az óceán egyik partján, és mik a felmerülő problémák a másik parton, hiszen ezek nagyon könnyen megjelenhetnek, előfordulhatnak eh, a másik eh, félnél is, hiszen az amerikai felet aggasztja, hogy európai szintű ilyen szűrésre egyelőre nem kerül sor. Köszönjük szépen! nincs senkinek hozzáfűzni, akkor az OECD képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A jövőbeni technológiáról, illetve a külföldi befektetések minőségével kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos és széleskörű vita, de nem ma erről beszélünk ma itt igazából. Az, hogy a külföldi működőtőkének mi az előnye, mi a jövőbeli technológia, ami ide tartozik, vagy sem. ezek olyan döntések, amelyekről beszélni kell, de nem ma és nem itt. Ezért ezzel kapcsolatban nem tudok véleményt nyilvánítani. A bevált gyakorlatok kapcsán ez döntés kérdése. Dönteni kell, hogy milyen képességekre van szükség, milyen erőforrásokat tudnak rendelkezésre bocsájtani, illetve hogy milyen hatás az, ami elfogadható ezeket a döntéseket nem a szakértőknek, hanem a politika formájoknak kell meghozniuk. Vannak jó és vannak rossz gyakorlatok, de hogy melyik bevált gyakorlatot választják, ez a prioritásoktól és az alapértékektől függ, ez pedig nem a mi döntésünk. Diplomatának kellett volna mennie annyira diplomatikusan szólt hozzá. Rúztuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a, a biztosasszonynak és a hozzászólóknak, illetve hát ö, önnek is, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes és értékes hozzászólásokat hallhattunk. A fő kérdéseinkre a, talán választ kapunk, hogyan tudjuk a külföldi befektetőket ide vonzani, hogyan tudjuk javítani a külföldi befektetések stratégiát úgy, hogy védjük a stratégiai érdekeinket. Harmadik pedig hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy az európai befektetők számára is nyitottak legyenek külföldi piacok, a gazdasági dinamika előfeltétele a külföldi befektetés. Ezeknek a külföldi befektetőknek a szűrése szerintem nem feltétlenül rossz magnak befektetőknek, ezt most mondta a kollega, hogy 75 óta működik már ez a fajta szűrés Amerikában. Nemzeti szinten vannak ezzel kapcsolatban például tapasztalatok, Lettország példáját is meghallgathattuk ez ügyben, vannak működő eszközök, Janik Zsadó is mondta, fontos, hogy arányos, kiegyensúlyozott, kiszámítható rendszerek legyenek, és legyen fellebezési lehetőség. 12 tagállamban működik egy ilyen rendszer, úgy tűnik, hogy ezzel nem rettentik el a külföldi befektetőket igazából, a politikai klíma, a helyi viszonyok sokkal fontosabbak, mint maga ez a fajta szűrés. Ez az Európa, ez a fajta stratégiai függetlenségünk egyes ágazatokban Európa szintén arra kötelez minket, hogy legyen egy közös elképzelésünk egy európai cég kivásárlása, felvásárlása Európa másik sarkában is kihatással lehet. Ezért fontos az információ csere, ahogy azt Kán asszony is mondta, szociális és környezetvédelmi téren különösen fontos ez. Egy gyorsan változó világban fontos tudni, hogy mi történik az európai gazdaságon belül, az európai cégekben kiszerez részesedést, anélkül, hogy a, a, a, a a kockázatokat nem tudjuk megszüntetni, de mindenképpen tudjuk csökkenteni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt nem tesszük meg. Ezért még egyszer köszönöm minden szakértőnek az elmondottakat. Nagyon sok kérdés merült fel az Európai Bizottság és az Európai Parlament számára. Ezek fontos kérdések. Arra kell emlékeznünk mindebből, hogy a bevált tagállami gyakorlatokat vizsgálni kell, fel kell használni, ez segíthet bennünket abban, hogy találjunk egy olyan mechanizmust, amely kiegyensúlyozott, arányos és mindenek előtt hatékony. Köszönöm. Thanks a lot to the experts. Köszönöm szépen a szakértőknek, messziről jöttek többen közülük. Nagyon érdekes és ismereteink egy arapító volt ez a meghallgatás. Folytatjuk a munkát, a jelentéstevő elkészíti a jelentését, és majd folytatjuk a munkát. Most rátérünk a napirendünk 23. pontjára, EU és Japán közötti partnerségi megállapodás decemberben került sor ennek a megállapodásnak a megkötésére. Itt van a biztos asszony, aki ismerteti velünk ennek a megállapodásnak a tartalmát. Kérem, hogy mindenki, aki el akarja hagyni a termet, halkan próbálja ezt megtenni. Work is still going on munka ugyanis folytatódik. Yeah, please, the commissioner wants to start. A biztos asszony szeretné kezdeni, kevés időnk van. Csöndet kérek, hogy folytathassuk a munkát. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Ahogyan tudják, tavaly december 8-án bejelentettük, hogy lezártuk a tárgyalásokat az EU-Japán gazdasági partnerségi megállapodásról. És miután ezt nyilvánosan bejelentettük, közé is tettük az egész megállapodást, egy online mindenki elolvashassa. Ez nagy eredmény Japán és az EU számára egyaránt. Eh, gazdasági és stratégiai jelentősége is van a megállapodásnak. Az EU és Japán elkötelezettek amellett, hogy eh, a világgazdaság továbbra is a nyitott, tisztességes, jól szabályozott piacokon alapulva működjön, kontrolláljuk a liberalizációt, és eh, ne engedjünk a protekcionizmus kísértetének. Az EU-Japán gazdasági partnerségi megállapodás az egyik legnagyobb és legátfogóbb megállapodás, amelyet bármelyikünk is eddig megkötött volna. Az EU-Japán beirányuló eszportjának 90%-ára kiterjed, mintegy 200 európai gazdasági jelzésre terjed ki, és kiterjed a nem tarifa jellegű területekre is az export területén. 600 millió ember, mint egy a globális tépi mint egy 30 százaléka, és hatalmas beruházási lehetőségek, ezek jellemzik ezt a megállapodást, nagyon fontos ez a társadalmaink számára. És általában is az EU és Japán közötti együttműködés szempontjából is rendkívül fontos, hiszen nem csak a piacokat, hanem az embereket is egyesíteni akarjuk. Versenyképességünk együtt nő, és a nemzetközi standardokhoz való igazodásunk is fontos szempont a szabadkereskedelmi megállapodás helyett gazdasági partnerségi megállapodásnak kereszteltük el ezt a megállapodást, mert ez jobban tükrözi a valóságot. Japán és az EU között inkább gazdasági partnerségről van szó, és nem csak egy tárgyalási folyamat végéről. Néhány részlettel szeretnék még szolgálni, tudom, hogy önök már úgyis sokat tudnak erről a megállapodásról. Július óta, amikor elviekben megállapodtunk, és önöknek is bemutattuk a megállapodást. Most ezt követően sok technikai munka várt még ránk, fordítások, technikai részletek kidolgozása, a piacra jutás, az áruk szolgáltatások és közbeszerzések területén is még finomításra szorult, tehát voltak még július után is feladataink. A kereskedelem és fenntartható fejlődés fejezetet kicsit hozzáigazítottuk a Párizsi megállapodásban foglaltakhoz, és bevezettünk egy konkrét mechanizmust is ebben a fejezetben, ami tudom, hogy az Európai Parlament számára különösen fontos volt. Ahogyan talán látták, beruházás védelmi fejezete nincs a megállapodásnak. Ez az egyetlen olyan terület, ahol nem tudtunk megállapodni decemberben japán barátainkkal. A megállapodás inkább még a beruházásokkal kapcsolatban a vita rendezési megoldást tartalmazza. Nem tudunk visszatérni a régi ISDS stílushoz, egy olyan megalapodást akarunk, amely egy beruházás védelem kapcsán bírósági megoldást tartalmazza a beruházási bíróságokat. És ez Japán számára is kell, hogy működjön. Megoldást kell tehát találnunk, még mindig folynak a tárgyalások, néhány hét múlva folytatjuk a tárgyalásokat, de sok előrelépés történt, megpróbáltuk elmagyarázni, hogy a mi rendszerünk hogy működik. De abban is egyetértettünk, hogy gyakorlatilag most, hogy már ezen az egy dolgon kívül minden másról megállapodtunk, nagyon nagy nagyon rossz lenne, hogyha nem tudnánk erre is pontot tenni. De meg vagyunk győződve arról, hogy nagyon hamar hatályba fog lépni a megállapodás, és ezzel a japánok is egyetértenek. Elég drámai intézkedéseket tettünk, hogy a szokkaványos folyamat lerövideljön, rövideljön a fordítás az összes úgy hivatalos nyelvre el kellett, hogy készüljön. Reméljük, hogy nyárig már az aláírásra is sor kerülhet, és akkor a nyár után el is tudjuk önöknek kül, kül, meg tudjuk küldeni önöknek, hogy tanulmányozzák, és remélhetőleg hagyják eh, jóba, és jövőben hatályba is léphet a megállapodás. Hát számítunk önökre is, eh, hogy az EU-japán közötti kapcsolatok új magasabb szintre emelését önök is elősegítik a hozzájárulásukkal. Köszönöm a jelentéstevőnek eh, és az árnyék előadóknak is az együttműködést, és örömmel várjuk, hogy a következő folyamatban is együttműködjünk majd önökkel. Köszönöm, biztos asszony, kevés időnk van, csak 20 perc, ezért tényleg csak a legfontosabb kérdésekkel foglalkozzunk, és azt is kérem, hogy talán a raportőr kettő percig, a többiek pedig egy percig beszéljenek csak. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm biztos asszony, és köszönöm, hogy itt van. Gratulálok ahhoz, hogy a nagyon fontos tárgyalásokat sikerült lezárni. Ez a legfontosabb bilaterális kereskedelmi megállapodás, amelyet valaha is megkötött az Európai Unió. Nagyon fontos gazdasági és stratégiai szempontból egyaránt. Örömmel látjuk azt, Hagyjon, készen áll arra, hogy a végleges szöveget elküldje nekünk át tanulmányozás céljából. Ez nagyon fontos, hogy a parlamentnek végül is majd a folyamat végén igent vagy nemet kell eh, mondani a végleges szövegre. És az már most is világos, hogy erre még 2019 az európai választások előtt eh, sor fog kerülni. Mik is a legnagyobb eredmények? Az mezőgazdasági ágazatban, ugye mindig egy nagyon érzékeny kérdés, nagyon sok ágazatban vámmentes piacra jutás, a 15%-os vám tarifát az európai borra szintén megszüntetik, a megállapodás. Úgy gondoljuk, hogy a földrajzi jelzések kapcsán nagyon jó lett az eredmény, talán ez a legjobb. A CITA plusznak is emlegethetnénk ezt a megállapodást. A az úgynevezett operatív biztonsági záradék kikerült a, az fejezetből. Szeretnék beszélni a TNSD fejezetről, tehát kereskedelem és fenntartható fejlődés. A tárgyalások végén került be ez a fejezet a szövegbe. Örömmel látom, hogy a klímaváltozás kapcsán is CITA plusznak nevezhetnénk ezt a megállapodást de szerettük volna, hogyha kicsit határozottabban megemlíti a szöveg az ILO egyezményeket. Persze tudjuk, hogy a japán fél ellenállása miatt nem alakult ez így. Végezetül reméljük, hogy ezt a megállapod, ez a megállapodás fontos hozzájárulás lehet majd a szabályokon alapuló kereskedelmi rend fenntartásának, és egy nagyon ambiciózus kereskedelempolitika megvalósításának. Persze még lesznek tárgyalások magáról a szövegről, a jövő egyik feladata lesz ez. Tizenkértek szót. 11-12 egy perc nagyon szigorúan, mert természetesen az Európai Bizottságnak lehetőséget kell adni, hogy reagáljon Reizó. Köszönöm szépen. Az új architektúra a megállapodásokban ez egy fontos dolog. A kétoldalú megállapodásoknál, beruházási megállapodásoknál, itt a tagállamok között és Japán között persze itt úgy gondolom lettek volna bizonyos elvárások. Mennyire fontos a bizottság számára, hogy a befektetésvédelem megvalósuljon, és vannak-e külön megállapodások, lesznek-e külön megállapodások a befektetésekről. Aztán egy további fontos, ambíciózus a, a menetrend is természetesen Szingapur és Vietnám kapcsán. Mi történik? Ez előtte lesz, vagy utána? Nagyon sok minden került az asztalra. Gratulálni szeretnék. Ja, Jós! Nagyja. Köszönöm szépen. Liberálisként mi is örülünk, és látjuk a nagy potenciált ebben a kereskedelmi megállapodásban. Egy néhány területet már említettek is közbeszerzés, földrajzi jelölés téma nyilván nagyon jó tárgyalási alapként szolgál ebben az esetben. Érdekelne a menetrend kapcsán a befektetésvédelemnél mi reális adott esetben, ez most, most a bolgár elnökség alatt még megkezdődhet, vagy mikor lesz-e a következő időszakban itt, a, amit látunk. Aztán hallani arról is, hogy adatvédelem a kapcsán, az adatáramlás kapcsán vannak a még problémák, vagy ezeket sikerült-e már megszüntetni? Kamalor. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadóknak. Kicsit mélyebben menik a dologban, hogyha több időm lenne de nézzük meg magát a megállapodást. Az adatáramlás is része ennek egy három éves periódus van az EU záradék értelmében, és az időközben ezt meg fogja vizsgálni a bizottság. A japán reakció milyen a multilaterális meg, megállapodás, mert ez most fontosabbnak tűnik, mint az ICS azt, ahogy például a válaszott bíráskodás ugye, tehát az adatáramlás milyen szerephez jut? Volt ez a szita, hol voltak a, a hol voltak a határok, vagy hol voltak a nehézségek, hogy egy ilyen dolgot meg tud, nem tudtunk beilleszteni. Aztán a beruházásoknál, hogyha van egy ilyen megállapodás multilaterális szinten, akkor visszamenőleg más megállapodásoknál is igyekszünk-e megoldani ezt a kérdést, a befektetés védelmet? Zsadó úr. Si, madame Köszönöm, biztos asszony. Három villámgyors kérdést, ha megengednek. A fej, tartható fejlődés fejezetéről beszélt, beszélünk mindig, de mégis ez az egyetlen fejezet, amelyben szankciók nem szerepelnek. Nem kötelezettségvállások, hanem szankciókról beszélünk. Hiszen Japánnak kapcsolatban vannak nehézségünk, például az illegális faimport kapcsán, mi a halászat kapcsán szintén, a Párizsi Egyezmény ügyében semmi nincs, semmi kötelező érvényű nincsen ezzel kapcsolatban. A, szem, a személyes adatok védelme kapcsán a kereskedelmi mm, megállapodásokban kell, hogy erre utaljunk végül, de, és ezzel fejezem be, a pénzügyi szolgáltatások kapcsán, a japán pénzügyi szolgáltatások színvonala kapcsán szintén vannak komoly aggájaink, például az átláthatóság ügyében. Európában az adóelkerülés, az adócsalás miatt, illetve a pénzügyi szolgáltatások átláthatósága miatt nagyon magas normákat, magas színvonalú normákat építettünk ki, a Japánnal kötendő vagy kötött megállapodás fontos lenne, hogy ezt ne meg Helmut Schmolt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Három kérdés. Már elhangzott sok minden a beruházási fejezetről, vagy befektetési fejezetről. Most áttérnék a pénzügyi stabilitásra itt a gazdaságainkban természetesen. Így szerepel egy ilyen pénzügyi kezelési téma. Az egész mit fedünk le a befektetési területekkel. A második pont a környezetvédelem, a fenntarthatóság. Számos kiskaput látunk itt egyébként, például a kötelező kötelezettség az elvégy, kötelező elő, elvárható elővigyázatosság szerintem például nem kielegendő, a harmadik pedig az adatoknál, hogyha adatáramlást akarunk szabályozni egy fejezetben, vagy meg akarunk állapodni erről, akkor meg kell érteni, hogy a JAFTA az egy élő megállapodás, hogy fogjuk ezt kezelni a jövőben, Zahradil úr. Köszönöm szépen. Biztos asszony, szerintem valamennyien egyetértünk a geopolitikai és gazdasági jelentőségével ennek a megállapodásnak, és ez az EU-t megint csak a szabadkereskedelem középpontba helyezi, amikor az Egyesült Államok visszavonul innen. Ez a megfelelő pont, tehát amikor megszülethet ez. De minden esetre, ha erre emlékszünk, Valenza úrhoz csatlakoznék a kérdésemben. Tehát hogyan szakaszoljuk ezt? E, e, ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy más megállapodások is előkészületben vannak. Szingapur és Vietnám esetében szabad a megállapodást. Hogyan tervezik a menetrendet? Most Japán legyen az első, és utána a többiek vagy el tudják fogadni azt a tényt, hogy Szingapur és Vietnám esetében ezek a szerződések hamarabb befejeződhetnek és megköthetők, aláírhatók. Maria Rina. Az első kérdésem, mi a tanácsállás pontja a befektetői megállapodás, illetve a kereskedő megállapodás között mi a tanács pontja? Azt mondják, hogy majd szétválasztják a kettőt, egyértelmű az álláspontja, ez ugye második Janik Zsadóhoz és Scholz kollégához csatlakozva mondom, a pénzügyi szolgáltatások, illetve a személyes adatok cseréje kapcsán a nem szabad, hogy ez a megállapodás az európai szinten elfogadott szabályokat gyengítse. Harmadik, fenntartható fejlődés fejezete kapcsán tudjuk, hogy Japánban az illegális eh, halászat, illetve illegális fa import egész egyszerűen ez ügyben hánynak a nemzetközi megállapodásokra. Ebben a megállapodásban nincsenek szankciók, hiszen tovább folytatják az illegális halászatot. Ezért fontos lenne, hogy szankciók legyenek a fenntartató fejlődés fejezetben is végezetül. Nagyon szorosan kapcsolódik az ázsiai kontinenshez a japán gazdaság. az 50%-os származási szabályjal kapcsolatban még versenyképességbe válnak a japánok, miközben nyilván mi ezt nem tudjuk megtenni, mert nem vagyunk messze ennyire integráltak. Köszönöm szépen, igyekszem rövidre fogni ami a fenntarthatóság a fejezetet illeti, hát ez legyen ez egy erős. Általában rákérdeznék arra, hogy a fenntarthatósági fejezet tulajdonképpen miért nem szerepel az általános vitarendezés mechanizmus alatt a review clause, review clause felülvizsgálati záradéknál mire számítanak, hogyan hajtják ezt végre, és az ILO munkanormákkal kapcsolatban pedig a kérdés, hogy ratifikálták az összes normát, vagy ez előfeltétel lesz, mielőtt egyáltalán ratifikálni lehetne a megállapodást, és az adatáramlásnál pedig érdekelne az is, hogyan tudják az adatvédelmet garantálni, hogy az EU-ban ez biztosítható legyen. Szalafranka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a asszonynak. Mm, egy rendkívül fontos megállapodás a világ negyedik gazdaságával. E, fontos jelzés ez. Normákból indulunk ki, amik e, az Európai Unió számára alapvető fontosságok, ezzel piacok nyílnak meg, kevesebb vámot kell fizetni, és a foglalkoztatás erősödik. Köszönöm szépen a sikert, a sikeres tárgyalásokat, és a menetrend betartását is. Ezzel például a marhahús exportja erősödhet az Európai Unióból, és a következő napi rendi ponthoz is sikert kívánok természetesen, de azért van egy kérdésem, is, rögtön befejezem. Más kollégák is említették már a befektetés védelmi mechanizmust és az ellenőrzést, a vizsgálat ezen a területen, ez lassíthatja a folyamatot. Az Európai Parlament ratifikációja is lassulhat, emiatt Dartmouth úr. Köszönöm szépen, biztos asszony elnök úr. A kereskedő megállapodás Svájc és Japán között 2009. szeptemberében lépett hatályba. Biztos asszony ön azt mondta a bevezetőjében, hogy valamikor 2020 elejére számíthatunk az új megállapodásra és így például Vallónia parlamentje is beleszólott ebben, mint ahogy már ismerjük ezt egy más megállapodásból. Most a kérdésem, az ön tapasztalata alapján egyszerűbb egyetlen állam számára, hogy mondjuk megállapodást kössön kereskedelmi területen, és akkor 27-28 állam együtt, ahol nagyon különböző érdekek vannak, esetleg nehezen kötnek, gondolta valamilyen konkrét országra, de most talán kommentárt fűzhetnék hozzá. Köszönöm szépen. Én is szeretném aláhúzni azt, hogy mennyire fontos ez a megállapodás geopolitikai, politikai, gazdasági szempontból. Nagyon konkrét kérdésem van a tejágazattal kapcsolatban. Igen, a megállapodásban van egy olyan védelmi előírás, ami visszalépést jelent a jelenlegi helyzethez képest. A következőkre gondolok, ezt szeretném tisztázni ugyanis. Úgy tűnik, hogy vannak kivételek bizonyos teipari termékek esetében, és ezek nincsenek összhangban azzal, amit a Kanada megállapodásban már aláírtunk Például a parmezán nevet be lehet bejelenteni, tehát nem a parmezán reggiano, és ilyen földrajzi neveknél nem világos, és büntetést lehet kilátásba helyezni, hogyha a termék származásával kapcsolatos információkat közölnek hogyha a védelem olyan, mint a kanadai megállapodásban, akkor tényleges védelemről beszélünk, de ha a két dolog egymáshoz kötése nem adott, akkor ez hátrányos lesz az európai termelők számára, és igenis elképzelhető büntetés nem arra vonatkozóan, amit Japánban termelnek, mert az ő tejiparuk nem olyan túl erős, de harmad államok, akik jelen vannak e- a japán piacon, ezt kihasználhatják. Parancsoljon! biztos asszony lehetőséget kap a válaszra. Köszönöm szépen. Van még kérdés? Köszönöm, elnök úr. Tudja, hogy elég szkeptikusak vagyunk szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán, ez most sincs másképp. A klímaváltozásra vonatkozó bekezdezésről szólnék most meg tudják élni, hogy ez a szingapúriasra és a Vietnámba kötendő megállapodáshoz hasonlóan fog majd kinézni, hiszen a klímával kapcsolatban egyáltalán mekkorák az ambíciók. Tudja a biztos asszony garantálni, hogy a széndiokszid kibocsátás mértéke nem fog nőni, és ami az befek, beruházás védelmet illeti, is a párizsi megállapodást be kell tartanunk, nem léphetünk vissza külföldi beruházók beruházásai miatt. Tehát ki lehet, ki tudja zárni az egyfajta, egyfajta arbitrást, és ami a bálna eh, halászatot illeti, és a kék uszonyú eh, tonhalat, eh, ugye novemberben a PETI szakbizottságban 276 ezer aláírást sikerült összegyűjteni a Bálna vadászat elleni fellépésre, és kérném azt, hogy reagáljon erre, mit gondol. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Sok kérdést kaptam a befektetésekkel kapcsolatban, ezeket összefogom most. Igaza van, Zsane úr, nincsen nemzeti megállapodás ezen a területen, a befektetés területén a tagállam és Japán között pillanatnyilag ez egy problémát jelent, de a cél az, hogy legyen egy befektetési fejezet, befektetésvédelemmel kapcsolatos fejezet, tehát és a tagállamok is kérték ezt de az új modellben nem tudtok megállapodni egyenlőre, ezt még ki kell alakítani, az önök segítségére is számítunk ebben. Mindenben megállapodtunk, úgy gondoltuk, hogy inkább némileg elhalasztjuk, akkor a befektetés rész létrejön ez a megállapodás, tehát a befektetés védelmet ez most még nem tartalmazza, ez csak egy kereskedelmi megállapodást bemutatjuk, aztán ezt önöknek és a tagállamoknak is. Ezt nem adjuk még fel a befektetésvédelmet. A japán barátainkkel erről tárgyaljunk, igyekszünk elmagyarázni nekik, mit akarunk, és megpróbáljuk megérteni, hogy ők ezt hogyan kezelték az elmúlt időszakban. Ugyanakkor pedig a japánokkal a multilaterális befektetés bíróságon igyekszünk együttműködni, és azt gondolom, hogy később ezt még megbeszéljük télen, folynak a tárgyalások, és majd elmondhatjuk a későbbiekben, hogyan alakulnak ezek. A szabadkereskedelmi megállapodást fogjuk önöknek bemutatni. Folytatjuk a tárgyalásokat, és utána kerül sor a befektetésvédelemre. Ez egy külön megállapodás lesz, egy vegyes megállapodás, hogy úgy mondja, amely tartalmaz a befektetésvédelmet, de a lehetőséget nem akarjuk elhalasztani. Aztán vannak más kereskedelmi megállapodások is, persze Szalafrankkal is említette a Mercosurt, aztán a főtárgyaló asszony is jelen van, a Galina asszony, Mexikóval is tárgyalunk, és Szingapurral és Vietnámmal befejeztük a tárgyalásokat. Szingapurnál kisebb technikai kérdések még lefordítandók, átültetendők, de apróságokról van szó. Abban bízom, hogy a tagállamoknak tavasszal ezt beton, majd mutatni. Vietnám a lefordításnál késik, tehát Szingapur gyakorlatilag kész van, egy néhány maradék apró ügy, ez nem miattunk van. Hát a, mi a vietnamiaknak több idő kell bizonyos kérdésekben. Reméljük, hogy ez a fordítás, ez végül is befejezhető a lehető leggyorsabban, és akkor ezt be tudjuk mutatni önöknek ezt a mandátumot is. De a fordítás vége előtt nem tudok a részletekbe menni, és hát menetrendet sem tudok mondani. Az adatvédelmet illetően a bizottságban véglegesítjük azt a javaslatot, amit a tagállamokkal meg fogunk vitatni Önök is tudják, ez egy érzékeny kérdés, itt egyensúlyt találni a kereskedelmi adatok és az adatvédelem között, hiszen még nem véglegesítettük ezeket a vitákat, van egy felvizsgálati záradék, és a Jurova kolléganőm a japán baratainkkal tárgyal az adatvédelemről, az adekváciáról, és megfelelő módon és ezt nekik is van egy adatvédelmi előírásuk, és remélem meg tudunk állapodni az edekveszi témájában, és ez is csak megkönnyíteni a kereskedelmet a mi modelljeink figyelembevételve. Igen, pénzügyi szolgáltatások benne vannak, a megállapodásban nincs kirekesztve az átláthatóság és az adóelkerülés nagyon fontos kérdés. A japánokkal szorosan együttműködünk az OECD és a G20 keretében ez ügyben. Ez ügyben szerintem az együttműködés kielégítő, és ez így majd folytatódok is. A fenntartható fejlődés és környezetvédelem fejezete ügyében igen, valóban kötelező érvényű és érvény lehet neki szerezni, de konkrét szankciók e a modellben jelenleg nincsenek, de ahogy ezt mindannyian jól tudják, többször jártam itt az önök szakbizottságában, egyesével is egyeztettem önökkel, azon dolgozunk, hogy valahogy megerősítsük ezt a fejezetet. A szankció is egy lehetőség, vannak más eszközök is arra, hogy nagyobb érvényt szerezünk ennek a fejezetnek, ezért lesz is egy eh, felülvizsgálati záradék a megállapodásban. Vietnám és Szingapur ügyéből már szóltam. Mariana Arena kérdésére válaszolnék, mert közben elment. Japán ügyében van egy kereskedelmi megállapodásunk, a befektetés, befektetővédelemről tárgyalunk, egyértelmű, tehát az elkülönítés. Általánosságban a felépítés kérdése formális döntés a tanácsban nem született, többször beszéltünk erről, a következő tanács ülésen is beszélhetünk eh, erről. Dartmouth úr. Persze egyszerűbb két országnak megállapodnia, mint egy országnak és egy csoportnyi országnak. Ketten lehet, hogy könnyebben megállapodunk. Jó, lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez nem jó példa, de könnyebben megállapodik két ember, mint több ember. De a kérdés nem ez. A megállapodás minőség az igazi kérdés, és 28 ö, tagállamról beszélünk még mindig, és Japánnal együtt ez a globális GDP 30%-át teszik, ez óriási lehetőségeket jelent. Egy ország a jövőben, aki majd tárgyalnia kell Japánnal, de hát ez kevésbé lesz átfogó, nem is tudom melyik országra gondolunk, ugye. A tárgyalási befolyásunk vagy hatáskörünk is jóval nagyobb, ha fél embert képviselünk. Moszka asszony a földrajzi eredet megjelöléseket a Japánnal kötendő megállapodásban védeni kívánjuk, védjük. Több ilyen védett eredet megjelölés van, mint bármely másik korábbi megállapodásban. Nagyon kevés, talán négy olyan eredet megjelölés van, amelyhez kicsit több idő kell majd, tehát fokozatosan kerül bevezetésre, de az összes többi esetében ugyanaz lesz az eljárás és e, az elkövetkezendő hetekben fogjuk véglegesíteni ezt a listát. Tehát lesz egy fokozatos bevezetés és fokozatos kivezetés, de minden más földrajzi eredet megjelölés védve lesz, ahogy ezt mindig is teszik. Ami pedig a bánavadászatot illeti, ez egy borzasztó dolog, ami történik. Ezt egyértelműen eh, elmagyaráztuk japán barátainknak. A eh, kereskedelmi bálnava halászat vagy bálnava vadászat egész egyszerűen megengedhetetlen. Ezt sehol sem fogjuk tűrni. A nemzetközi fórumokon más országokkal együttműködünk, és Kínának, illetve Japánnak és másoknak egyértelműen jeleztük, hogy minden bálna faj eh, védve van a habitat irányelv értelmében, az export is be van tiltva, tehát erről azt hiszem, hogy erről nem is kell beszélnünk. Ez nem kereskedelmi témáról nem is kell beszélnünk, a Nemzetközi Bálna Vadászati Bizottság és azért jött létre, hogy ezt a borzasztó szokást végre megszüntessük mindenhol. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé erről van szó. Igen, a párizsi megállapodásra utalunk, ez nagyon fontos. De a kereskedelem terén alapvetően jó az együttműködésünk a japán kollégákkal, japán barátokkal. A környezetbarát termékeket próbáljuk előtérbe helyezni, és próbáljuk ö, alapvetően az együttműködést tovább javítani, hiszen Japán nagyon fontos számunkra, azt hiszem, hogy bevált gyakorlatok cseréje és sokat segítheti mind két felet. Köszönöm. Köszönjük szépen zárásképpen az előadónk. Köszönöm szépen az Európai Parlament a tárgyalásokat az elejétől fogva szorosan figyelemmel követi, és ez nyilván a folyamat végéig is így marad. Egészen addig, amíg a végső döntés meg nem születik ez ügyben, úgyhogy ne lepődjenek meg a bizottság részéről, hogy lesznek még bőven kérdéseink. Köszönjük szépen, biztos asszony! Folytassuk a következő érdekes témával kereskedelmi tárgyalások a Mercosur országokkal. Eredetileg az volt a terv, hogy Buenos Airesben sikerül majd lezárni a tárgyalásokat, azt is tudjuk, hogy erre nem került sor. Hogy állnak a tárgyalások? Nos, ez ügyben a Mercosur képviselőket. Üdvözlöm! Elsőként is eh, Gautó Filmán nagykövet urat, hiszen Paraguay adja a Mercosur országok eh, soros eh, elnökségét az Európai Bizottság részében, részéről pedig a főtárgyaló van jelen, aki nem más, mint Sandra Gallina, jól ismert személy, általunk jól ismert figuráról van szó. Ja, ja, ja, see you. ja, Igen, látom, hogy hol van, hogy itt van, nem téveztem szem elől. Sokat, hosszan tud beszélni. Focus on the point where the... De hát szorít minket az idő, próbáljunk koncentrálni a problémákra, illetve arra, hogy hogy állnak most a dolgok. To you, because it's the first... Köszönöm szépen, boldog új évet, kicsit késő van, de hát a francia hagyomány értelmében a hónap végéig még lehet boldog új évet kívánni. Akkor Himédias lesz. Buenos aires találkozó egész jó volt, ugyanis nagyon sok elem tekintetében előrelépés történt, ezeket a területeket fogom áttekinteni miniszteri szintű ülések zajlottak, ahol világos volt, hogy egyértelműen a végjáték felé közeledünk, közeledünk, ami jó dolog, hiszen az út végén már nagyon kevés dolog lesz, amit még meg kell oldani, és most talán inkább ezekre fogok koncentrálni ma délután. A Mercosur egy ajánlatot tett. Buenos Airesben 90 százalékra nőtt az ajánlatok értéke, úgyhogy most 90 százalék a teljesen liberalizált területek aránya. A szövegezésben is történt előrelépés, szolgáltatások, illetve az áruk kereskedelme kapcsán jelentős előrelépés történt a szövegben. A legfontosabb az, hogy a főtárgyalók végigmentek az egész szövegen. A Buenos Airesben foglalkoztunk minden kérdéssel, ahogyan tudják, úgyhogy most teljesen egyetemű, hogy hol mik a nyitott kérdések. Minden kérdés kapcsán az érzékenységet figyelembe vettük, hiszen ez az egyik olyan dolog, ami leginkább számít. Továbbra is folyik a belső munka, mind a két csapatban, és azután megint lesz egy miniszteri szintű találkozó. Miről is van szó? Ugye megpróbáljuk ezt az utolsó kanyart bevenni, és itt a piacra jutás nyilván a legnagyobb kérdés de még a szabályzási részben is van egy-két nagyon fontos elem. Röviden, csak tekintsük át a legfontosabb területeket, ahol még elég sok az apró munka, de ahol közeledünk ahhoz a ponthoz, ahol már azért látszik, hogy száll a kép. Nos, ez az eredet szabályoknak a területe. Jó vitákat folytattunk le, most már tudjuk, hogy mm, hol van szükség arra, hogy a miniszterek eh, végül is eh, döntsenek. Az árukereskedelme kapcsán is történt nagy előrelépés, eh, az alaprátával kapcsolatos vita is lezárult, itt elég jó megoldást sikerült elérnünk, így hogy itt a cél felé közeledve már jó helyen állunk. Tengeri kereskedelem. Ez az egyik prioritásunk. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy szó van távközlési kérdésekről, amiket a Mercosur vetett fel, és mi ezeket megpróbáltuk blokkolni, azt sikeresen valóban a távközlési elemet, illetve sikerült megszüntetni az ezzel kapcsolatos blokkolást. A tárgyalásokat persze folytatni fogjuk, még hiszen még csak elég előzetes fázisban vagyunk. Kereskedelem és fenntartható fejlődés, itt még néhány nyitott kérdés volt, amelyekkel kapcsolatban csoportban politikai döntést kellett eh, hozni, de ahogyan ezt gyakran mondani szoktunk, azért nem ez volt a legnehezebb fejezet, ugyanis itt a partnereink eh, tényleg eh, saját maguk számára is nagyon fontosnak tartják a fenntartható fejlődést. Egy terület, ahol egy, elég nagyok a különbségek. Az egyik a TBT, itt az egyik nyitott kérdés az autók, a gépjárművekkel kapcsolatos mellékletnek a kérdése, a másik pedig a szellemi tulajdonjog. Emlékszem, hogy képviselők küldtek egy levelet is ezzel kapcsolatban. Biztosítatom önöket, hogy a szabad hozzáférést mindenképpen biztosítani akarjuk, a generikus gyógyszerekkel kapcsolatos részekről sem mondunk le. A szellemi tulajdonjog alá tartozik tulajdonképpen a földrajzi jelzések kérdése. Itt van egy pár megoldandó kérdés még, itt elsősorban nevekkel kapcsolatos konfliktusokról van szó. A Mercosur partnerek kell, azért kitűnő volt az együttműködés, nagyon nehéz dosszéval kapcsolatban, mert csak apró részletek hiányoznak. Remélem, hogy hasznos volt, amit elmondtam, túl nagy részleten nem kívánom terhelni önöket, de örömmel válaszolok minden kérdésre. 30-án tehát következik a miniszteri konferencia, és ezzel egy lépéssel közel kerültünk a végjátékhoz. Köszönöm szépen, Franka úr az előadónk. Köszönöm, elnök úr. Következőt szeretném előre bocsájtani. Természetesen jó lett volna, hogyha az utolsó miniszteri szintű tárgyalási forduló ö, sikeresen lezárult volna. Jelen volt az agrár, ö, biztos, nagyon magas szintű volt a részvétel, tehát jó lett volna, ha ez sikeres lett volna. A biztos asszonyjal és a frakciómban egyeztettünk erről, tehát jó lett volna, hogyha ezt sikerült volna lezárni ezt az utolsó fordulót. A mezőgazdasági biztos nagyon érzékeny területért felelős. December óta még nem számolt be a parlamentnek erről a kudarcról, vagy hát arról, hogy még nem sikerült lezárni ezt a fordulót. Jean-Claude Juncker azt mondta, hogy itt a parlamenté az utolsó szó, ez a szerződésekben is így szerepel. Elnök úr, a parlament ezért, eh, parlamentet ezért mindig is eh, nagyon rövid időn belül tájékoztatni kell a tárgyalásokról. Hogan úr még nem tette leget ennek a kötelezettségének. Két kérdés is felírtam Galina asszony számára először is miért nem tartották be azokat a határidőket, amelyeket a bizottság saját maga eh, rögzített, és eh, ki. Ezért a felelős az EU, vagy inkább a Mercosur partnerek. A második kérdésem. A Mercosurral kapcsolatos tárgyások során az EU azt követelte, hogy eh, még egy százalékot tegyünk hozzá, tehát 90 százalékot már a teljes harmonizációnak felel meg, és azt mondtuk, hogy ha ebből beleegyeznek, akkor hamar megszületett a megegyezés. Most már azt mondja, elmondta, hogy mennyire fontos a jövő heti miniszteri ülés, itt sok érdek forog kockán. És végül még egy utolsó dolog, annak alapján, amit Galina asszony elmondott, nagy tisztelettel adózom eh, az ön munkájának, hiszen nagyon nehéz ez a munka. És végül még egy kérdés. Katainen, Malmström és Hogan biztosok eh, írtak egy levelet. Ez a három bizottság kötelezettséget vállalt eh, arra, hogy javítja, fogja a az országok számára a piacra jutási lehetőségeket az EU-ban. Köszönöm szépen. Mindenkitől azt kérem, igen, most először az árnyék előadó kapnak természetesen, tehát azt kérem, hogy ne lépjék túl a másfél perces hozzászólási időt Dante úr először. Köszönöm szépen, egy néhány információt szeretnék kapni a megállapodásról elhangzott, hogy eh, ez egy olyan szöveg, amelynek a készítésében mindenki közösen részt vett, itt a pályázatok esetében, a tenderek esetében, hát itt szeretném megérteni, mi történik ez. Azt jelenti, hogy megkaptuk az összes garanciát, hogy föderális szinten részt vegyünk a pályázatom, a közbeszerzéseken, és az alsóbb szinteken is lehetőséget kapunk-e majd a szubföderális szinten. A Argentina is, Mexikó is ö, szövetségi államok. A földrajzi megjelölés, eredet megjelölés is fontos téma. Mennyire fontosak. Tudjuk, hogy ennyire ismerik ezt el náluk általában. Van elismeréssel, nincs gond, elismerik ők, de azért vannak nehézségek a gyakorlatban. Egyes megjelölések adott esetben megegyeznek, vagy hasonlóak, és ezeket hogy tudjuk majd alkalmazni aztán a következő a teipari ágazat, itt nagyon magasak a vámok, hogyha be akarunk jutni a Mercosur piacára, és egyes országokban, mint például Argentína, bizony nagyon magas vámok vannak a, a félkész termékekre is, vagy magára a nyersanyagra. Vagyis még egy pontot szeretnék itt említeni, az eredet szabályok esetében, a textíliák és a cipők esetében, ruhaneműk esetében még folyik a vita. Aztán egy további kérdés, hogy látunk-e kiutat adott esetben egy megállapodásnál, hogyha egy adott időkeretben nem tudjuk megáll, megkötni a megállapodást, van-e valamilyen menekülő út, hogy teljesen ne kelljen kidobni ezt a megállapodást? Köszönöm. A Mercosur megállapodás üdvözlendő, feltétlenül ismerik az ilyen megállapodások történetét. Most abba a szakaszba jutottunk, amikor karnyújtásra van a siker kedvező, a helyzet, az amerikaiak egy kicsit kisiklottak, hogy úgy mondjam, és mi lehetünk a fix pont amikor Malmström asszonyt hallottam legutóbb, ezért meg vagyok lepve, hogy gyakorlatilag kész van a megállapodás, és most Szalafranka úr felteszi a kérdést, hogy mi a gond, hol akadtunk el. Galina asszony jelentése nagyon pozitív volt, de azért azt mutatta, hogy a tárgyalások közepén járunk, és nem jutottunk a végére. És Galina asszony egy pontot nem említett, ami szerintem a dél-amerikaiak számára nagy jelentőséggel bír ez a mezőgazdaság. Mi a helyzet a haladással? Hogyan haladunk a mezőgazdaságban? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ott folytatom, ahol az előttem szólók abba hagyták, de bátorítanám a bizottságot, hogy használja ki a momentumot. Időtlenig idők óta folytatjuk a tárgyalásokat, és itt van az az ablak, az a momentum, amikor haladni tudunk. Az Európai Bizottság ismeri az offenzív és defenzív érdekeket az Európai Unió részéről és én azt mondom, gyorsítsuk fel a folyamatot, erre buzdítanom a bizottságát. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ide tekintenek ebbe a régióra. Galina az, hogy nehezebb pontokat próbált meg kiemelni, ezeket ismerjük, a származási szabályok és egyéb. És szerintem egy kicsit mélyebben lenne érdemes belemenni, mi történik valójában. Sok dolgot hallani ezzel kapcsolatban, pontosítani kéne az ismereteinket, és valamennyien reméljük, hogy legközelebb pukkannak a pesgős dugók, és ünneplünk, de igazából lesz egy rendkívüli monitoring group ülés, ahol a DigiTrade és a DigiAgri szakembereit meghívhatjuk, ez egy szerencsés dolog lenne. Úgy általában elmondhatjuk, azt hiszem, és ezt már többen is említették, talán a későbbiakban konkrét tanulmányokat kéne készítetni a számukra érzékeny szektorokról. Most nem egy-egy konkrét megállapodás lenne a cél, hanem globálisan kéne megközelíteni. Tehát folyamatosan beszélünk erről egy-egy ágazat kapcsán, és az Európai Bizottság jó lenne, ha itt konkrétabb adatokkal szolgál a Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr. Galina asszonynak én is köszönetet mondok a jelenlegi állásra vonatkozó információkért. Azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy a minőség fontosabb, mint az idő. Mert egy ilyen megállapodás az emberek minden napjait is befolyásolja. Néhány kérdés ezért. Pozitívan beszélt a fenntarthatósági fejezetről olyan értelemben, ahogy ezt eddig megtárgyalták az Európai Bizottság mennyiben tudja mm, kilátásba helyezni, hogy glifoszátot nem használnak azokon a területeken, ahonnan az európai egységes piacra is exportálnak. Mi kötelezettséget vállaltunk, amellett, hogy öt éven belül kivezetjük a glifoszátot, ez persze nagyon ellentmondásos vita itt az EU tagállamai körében is, és itt rá kell kérdezni arra, hogy mi lesz a génmódosított ültetvényekkel Latin Amerikában, hogyha Európába is szállítanak, milyen hagyományos termelési módszereket alkalmaznak, mert ilyen módon például az őslakosoknak is lehet biztosítani a bevételt a mezőgazdaságból a második kérdés a pénzügyi területen hogyan látják a szabályozást, hogyan igyekeznek megakadályozni, hogy az adóelkerülés, a pénzmosás előtérbe kerüljön, és ez által ugye akkor felelősök itt, hát sajnos tudjuk a Panama dokumentumok alapján, hogy ez ott realitás, tehát hogy lássuk, mi történik ezekkel az emberekkel, mert legalább ne erősítsük a mi megállapodásunkkal az adóelkerülést. Reméljük, hogy ez sikerül. Minőr kolléga. Köszönöm, elnök úr. Az utolsó tárgyalási fordulóról szóló jelentésben az szerepel, hogy a fenntartható fejlődés kapcsán majdnem sikerült eljutni a megegyezésig. Kérdezném a bizottságtól, hogy mik még a nyitott kérdések, és milyen, mi az ambícióinak a szintje ahol az szerepel, hogy a két fél kötelezettséget vállal az együttműködésre a klímaváltozás elleni küzdelemben. Ez a TSD, ez, ez a japáni megállapodásban szerepel, most itt a Mercosurt is kiegészítették ezzel. Tudja a bizottság garantálni, hogy a Mercosur eh, megállapodás nem okoz széndiokszid kibocsátás növekedést, hiszen mondta, ez ellen kellene lépni, és a eh, klímaváltozás, valamint a eh, beruházás védelem két kérdésében. Ugye mi mindenképpen küzdünk a klímaváltozás ellen, de a beruházás védelem eh, hogyan tudja ezt eh, támogatni, vagy eh, ez ellen esetleg negatív hatásokat kifejteni. Fontos, hogy a tárgyalások során teljes legyen a transzparencia, és megfelelő tájékoztatást kapjunk. André Kiene asszony. Köszönöm szépen, ahogy tudjuk, a tárgyalások két évtizede folynak már szinte, ami jól mutatja, hogy nem egyszerű folyamat ez. Ahhoz gratulálhatunk, hogy e, előre haladtak ez ügyben, de októberben az Európai Bizottság e, etanol és marós ügyben új vámkontinges kínálta a Mercosur országoknak. Ez természetesen e, egyes tagállamok esetében kiverte a biztosítékot, ezért vissza kellett vonni ezt az ajánlatot. Az nagyobb piaci hozzáférésért cserében a, a vámtarifák csökkentését ígérte a Mercosur csoport, ugyanakkor vannak még megoldatlan problémák, a tejtermékek, autóalkatrészek ügyében például azt ígérték, hogy majd a szabályokat enyhítik, illetve például a tengeri szállítási szolgáltatások ügyében is óriási lehetőségek vannak európai cégek számára. Nagyobb piaci hozzáférést kínálnak általában akkor, amikor megállapodásra törekednek. Önök optimisták az ügyben, hogy még idén lezárulhatnak a tárgyalások, akár az év első felében is? Obrigado, Sr. Presidente. E falo enquanto membro desta comissão, mas também enquanto Presidente da Delegação da União Europeia com o Brasil. E queria abreviar as considerações, limitando-me apenas... Az EU küldöttsége delegáciát, delegációt képviselem Brazília irányában, és lenne egy általános megjegyzésem több általános dolgot is tartalmaz ez a megállapodás, például demográfiai kérdésekkel is kellene, hogy foglalkozzon. Az utolsó tárgyalási fordulóval kapcsolatban lenne egy kérdésem. Az Európai Bizottság itt az együttműködés kérdését megkívánja jobban vizsgálni, hogy hogyan lehetne konstruktívabban és produktívabban eljutni a megállapodáshoz a lehető legoptimálisabb módon. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. A Merkozul kapcsán is közé fogják tenni a tárgyalási mandátumot a nagyobb transzparencia érdekében. A másik kérdésem, nem hallottam még semmit a beruházásvédelemről. Erről is tárgyalnak a Mercosurral kapcsolatban? És ha igen, akkor mi az ICS-ről a véleménye a Mercosur partnereknek? Kérdezném, hogy ezt is nevezhetjük majd egy CETA plusz megállapodásnak. Azt tudom, hogy felülvizsgálati záradék van, de a szankciók országokról mi a véleményük a Mercosur partnereknek. Az ILO egyezményeket hajlandók-e ratifikálni? Az elkerülés korrupció is szerepel -e megállapodásban fejezetként? Bevonják-e a civil szervezeteket? Van-e tisztességes párbeszéd civil szervezetekkel? És a mezőgazdaság kapcsolatban új Zéland kapcsán kizártuk a mezőgazdasági és különösen érzékeny termékeket, ez a Mercosur megállapodásban is így lesz. Thank you. Eh, gracias, presidente. Eh, y muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük Galina asszonynak. Kiváló munkát végez az Európai Bizottságban és ha már itt tartunk, az előadónak, ennek előadónak is hadd mondja köszönetet, hiszen valóban hangsúlyoznunk kell a ennek a megállapodásnak a stratégiai fontosságát. Jó megállapodást kell kötnie az EU-nak és a Mercosur országoknak. Mégis engem aggaszt egy kicsit az időzítés. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne jó megállapodásra jutnunk még azelőtt, hogy a brazil választási eh, naptár minket ebben megakadályozna hallván azt, hogy mennyi még a megoldatlan kérdés, miért nem sikerült megállapodni decemberben, volt valami oka ennek? Hiszen úgy tűnik, hogy nagyon sok még a megoldandó kérdés. Tehát akkor egy konkrét kérdést feltéve, hogyan tudjuk garantálni azt, hogy az exporttermékekre vonatkozó állat és növény egészségügyi szabályok ugyanolyan szigorúak, mint ahogy azt Európában elvárjuk a termelőktől. Ez az egyik. A civil társadalom részvétele intézményileg hogyan garantált, illetve az átláthatóságra vonatkozóan milyen garanciákat építettek ebbe a megállapodásba. 97-ben indultak a tárgyalások. Szerintem egyébként botrányos, hogy azóta sem hozták nyilvánosságra a tárgyalási mandátumot. Itt az ideje annak, hogy ez megtörténjen. Rengeteg időt élt el, azóta rengeteget alakult a kereskedelem politika. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy egy nagyon rövid mandátumot adjunk, és ezt nyilvánosságra hozzuk. Arról nem is beszél, hogy egy ö, ö, felülvizsgálati záradékot is bele kell ebbe építeni, hogyha ezt nem így tesszük, akkor soha nem fogjuk elérni a kívánt célokat. Köszönöm a képviselőtársaimnak, és most nagyon ömre szolgál, hogy üdvözölhetem a Mercosur országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnökét itt köszönhetem az AFET részéről. Parancsoljon! Agradecer as informações que nos foram prestadas pela senhora Galina, mas eu creio que nós chegamos de facto a uma fase absolutamente decisiva neste. Valóban most a döntő szakaszában vagyunk a folyamatnak. Egy adott pillanatban az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak véleményt kell nyilvánítani, hogy akarják ezt a megállapodást a Mercosurral, vagy sem. Galin asszony több kérdést is felvetett, és valóban nagyon érdekes információkat kaptunk mindig öntől. De a helyzet az, hogy azért nem tudunk még gyorsan megállapodni, mert még több nyitott kérdést kell először megoldani. Úgy gondolom, hogy most történelmi időket érünk, de éppen ezért sokkal egyértelműbb lépéseket kellene tenni. Nagyon fontos, hogy megszülessen ez a megállapodás az EU-val, és ellentétben azzal, amit a múltban tapasztaltunk, szerintünk most ez az EU számára fontosabb, mint a Mercosur számára. Korábban ez nem így volt, de most fontos ezt így látnunk. Érdekes tehát a helyzet, és a kérdés az, hogy akarjuk ezt a megállapodást, vagy sem nem csak gazdasági vagy kereskedelmi megfontolásokat kell vizsgálnunk, hanem politikaiakat is. Azután szó van itt fejlesztésről, és ez persze ez alapvetően egy kereskedelmi megállapodás, de politikai és stratégiai szempontok miatt annyira fontos ez a megállapodás. Ezt a megállapodást a merkező országokkal az EU-nak most le kell zárnia és hát sajnos változott az álláspont, nőtt egy kicsit a protekcionizmus, és hát ez visszahat majd a megállapodásra. A válaszunk nem volt mindig olyan pozitív erre. Az egész világon még több olyan ország van, aki a Mercosurral szeretne megállapodni, és ezért hiba lenne a részünkről ezt is nem figyelembe venni. Nagyon nagy hiba lenne, hogyha hagynánk, hogy más régiók megelőzzenek minket a világ más régióival előbb szülesen megállapodás. Természetesen Brazíliában igen, lesznek választások, és már nincs túl sok időnk arra, hogy megszülessen ez a megállapodás. Hogyha ez most nem fog sikerülni, a következőekben nagyon-nagyon nehéz lesz eredményeket elérni. Galina asszony, ezért is nagyon fontos, hogy ne tévessze mindezt szem elől. Az európaiaknak nekünk kell most lépéseket tenni, illetve felén kell lépéseket tenni, és a kezüket kinyújtani. 2018-ban, hogyha nem jó véget ér ez a rendkívül fontos megállapodás, hát akkor azt hiszem, hogy ez, ez nagyon-nagyon rossz helyzetet teremtene, és tulajdonképpen nevetséges is lenne. Ezért azt gondolom, hogy erőfeszítéseket kell tenni, hogy megszülessen a megállapodás. Köszönjük nagykövet urat szólítom. Szeretne pár percre hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy a Mercosur országok képviseletében mekkora megtiszteltetés számomra, hogy ellátogathatok ide az önök szakbizottságokban. Érdeklődve hallgattam az eddigi vitát, és Galina asszony eh, beszámolója nagyon érdekes volt. Valóban nagyon lelkes szakértőről van szó, és valóban elképesztő tudással és eh, elkötelezettséggel felvértezve ülnek a tárgyalóasztalhoz. Valóban egyetértünk azzal, hogy mennyire fontos ez a megállapodás. Para, para estas regiones, sino... Nagyon fontos valóban, nem csak az Európai Unió és a Mercosur országok számára, tehát a két régió számára, hanem minden olyan ország számára, amelyik hisz a szabályokon alapuló kereskedelemben. Ahhoz, hogy egy tartós ambíciózus megállapodás szülessen, ehhez arra van szükség, hogy mindenki úgy érezze, hogy valóban lehetőségeket, tehát le, mindenki lehetőségeket lásson ebben a megállapodásban. Elnök úr, a mezőgazdasági ügyekben komolyabb mm, ajánlatokra van szükség. Paraguay adja, Paraguayban 7 a a munkaképes korúaknak a mezőgazdaságban dolgozik. Ez jól mutatja, hogy mennyire fontos. Komoly kihívás ez számunkra, mert a világ kereskedelmének és gazdaságának egyik legfontosabb a blokkjával van dolgunk az Európai Unió részéről, és nagyon üdvözlendőnek tartjuk, hogy önök komolyan gondolják, hogy minket a globális kereskedelem végiráramába e, így integráljanak tulajdonképpen. 173 millió lakója van ennek a régiónak. Azt hiszem, hogy azzal, hogyha segíthetjük a gazdasági növekedést, eh, a recesszióból való kilábalást, akkor ez mindenkinek jó. Buenos Airesben kerül sor a legutóbbi eh, miniszteri szintű tanácskozásra, ez is elhangzott. Azt hiszem, hogy itt megmutatták a Mercosur országok, hogy mennyire nyitottak és eltökéltek az ügyben, hogy valóban minden tőlünk telhet, tőlük telhető ütem megtegyenek annak érdekében, hogy megszülessen egy ilyen megállapodás. A Mercosur azt reméli, hogy az Európai Unió ugyan ilyen lelkesedéssel próbál majd mindent megtenni annak érdekében, hogy mindkét fél érdekében megfelelő megállapodás szüles. It's your turn. Um, am I optimistic to finish this year? Well, it's January. Igen, január van, optimista vagyok, hogy jól végződik a jér, az év. Ez egy olyan optimizmus, aminek megvan az oka. Pillanatnyilag úgy látom, hogy sikerült az megállapítani, hogy mi az, ami tényleg fontos, szép szavakra számítanak tőlem természetesen, de engem dicsértek, de nagy óriási csapatról van szó, akik együttműködött heten voltunk, és szerintem nekik is köszönetet kell mondanom itt a nyilvánosság előtt. El kell, hogy mondjam, azzal kezdeném, hogy kit hibáztatunk, tehát természetesen félrevezető ez, hogy kinek a hibája ez, kinek a hibája az. Azt gondolom, ez nem jó megközelítés a tárgyalások során. Mindketten igyekszünk ö, megállapodásra jutni a végén. Te vagy én, vagy ők, vagy ez nem az a szellem, amelyben a Mercosur partnerekkel tárgyalunk. Szerintem nagyon jó személyes kapcsolatunk van. Ez nem az a szellem, mondom még egyszer. Egy néhány pontban a részletek fontosak, ezekre nem tudok kitérni, de azért egy mondatban kitérek arra, hogy mit is tesz és hát hallottam némi visszhangot itt erre vonatkozóan itt a teremben. Együk a közbeszerzés. Igen, nemzeti kezelésről van szó, és még mindig várunk egy világos ajánlatra, amely kielégít bennünket, mert az Mercosur államok önmaguk is egy ilyen közbeszerzési megállapodáson dolgoznak, tehát ők egymással is tárgyalnak, mit tudnak egymásnak. Szövetségi szinten hiányzik egy konstrukció, és uh, hiányoznak a közművekre vonatkozó megállapodások adott esetben nyilvánvalóan igyekeznek valamit megőrizni, aztán a szövetségi szint alatt pedig a pénz fontos. Itt igen, ez a úgy gondolom, hogy sikerült elérni, az nagy eredmény. Gyakorlatilag maximális védelemre törekszünk. Trix plusz 23 vagy 23 plusz trips, és itt megint csak szakmákról beszélünk. Mi az, amit problémát okoz? Egyszerűen az a tény, hogy Európából érkeztek, és a nevük az hasonló, mint a miénk, tehát itt nem olyan, mint Japán. Ez egy olyan hely, ahol igenis vannak márkaneveink, és sokan vannak, akik itt felismerhetők, amik felismerhetők földrajzi eredetmegjelölésként, és gyakorlatilag ezt a kérdést kezelnünk kell, ami mielőtt végleges eredményre jutunk, én Azt gondolom, hogy olyan értelemben nincs nehéz ügy, hogy mindenki igyekszik megoldani. Hogyha más elemekről beszélünk, ruhákról, cipőkről, fontos, hogy egyes témákban, egyes termékeknél, a mi ajánlatunkban ez elolvasható, a viszonosságon alapul ki. Nem az történik, Hát nem fogunk eh, bőrcipet liberalizálni Európában, ha a Mercosur ezt nem teszi meg a mi cipeinkkel. De hát nem olyan túl nehéz az, amennyit mi exportálunk, szinte semmi a Mercosurban, ez a cipőből, ez nem nagy ügy. Tehát el kell, hogy mondjam, hogyha akkor nem, eh, hogyha valamit nem találnak, általában az a szabály érvényesül, hogy a bizonyosság elve él. Aztán, eh, hát én nem gondolom, hogy a tárgyalások közepén járunk, és nem a végén. Igenis a végén nincsen B-tervünk, ezt is szeretném elmondani. Itt az is felmerült, hogy van-e B, tehát van egy exit strategy, tehát egy kilépési stratégia. Ezt szeretnénk befejezni, és most szeretnénk befejezni, mert ez a lehetőség lassan bezárul mi az, amire tényleg szükségünk van, és mi az, amit meg kell néznünk. Autókra, és autoparkokra. Tehát itt ez egy kérdés, amit nem sikerült megoldani a, az autókat, alkatrészeket. Itt erre választ kell találnunk az autókra és alkatrészekre, és ez egy fontos része a mi megállapodásunknak. Ugyanez vonatkozik a földrajzi eredet megjelölésre is. El szeretném elmondani még, hogy ide tartozik a, a tejtermékek is, ez egy százalék, ami itt szóba került, az nem tartalmazta a ugye szóba került a szarvasmarha is, amely egy ellenpont lett volna számunkra. Itt aztán további vannak fontos témák, a TSD fejezet, és ez egy ambiciózus fejezet, erről beszélnünk kell. Vannak itt elemek, amelyek erre hivatkoztak, klímaváltozás, stb. Nyilván nem lesznek csalódottak, szerintem elég jól fogadták a partnereink, amit felvetettünk és az adóelkerülés, a pénzmosás is felmerül újra és újra. Szeretném elmondani, hogy ezek az országok a hírhett fekete listának nem voltak részei, másrészt pedig a adó kormányzati együttműködés elem is van a megállapodásban. Amikor pedig világosan vizsgáljuk, hogy mi az, ami még hiányzik, eljutottuk arra a pontra, ahol politikai kötelezettségvállalásra van szükség. Hallottam önöket, véghallgattam önöket, és nyilvánvalóan látjuk, hogy politikai vetülete is van ennek, és hát világos, hogy a politika túlmutat azon, ami tisztán kereskedelmi kérdés. És azt szeretném elmondani, senki se fog véglegesen jó megállapodás, megválaszokat találni. El kell, hogy mondjam, nehéz Európa számára, ugye a területen például, és aztán Brexit is folyamatban az írországi marhákat is érinti, ez, ezért való, talán nem a legjobb ötlet most megkötni ezt a megállapodást, de érdemes felmérni, hogy mit tudunk tenni, és el kell, hogy mondjam, van egy sor olyan intézkedés, amit megtehetünk. Az SPS, az egy fontos, a fenntarthatósági kérdés fontos dolog. Igen, a befektetés, beruházás is fontos. Meg nem lesz beruházási fejezet az SPS-rel kapcsolatban. Itt arról van szó, ez egy kiváló fejezet, a viszonosságból indulunk ki. Van egy, ha valamire büszkék lehetünk, az az SPS, mert tudjuk, hogy nem fenntartható egy mezőgazdaságilag problémás megállapodás vagyis amire, amit vártunk, az nem mindent sikerült átültetni. Persze, ami a politikai realitást illeti, ez fontos dolog. Itt szeretném felszólítani, én technikai jellegű, vagy mindent elkövettek annak érdekében, hú, és a partnerek támogatását is megkapna, hogy egy kvázi politikai megállapodásra jussunk és vannak dolgok, amik nem mentek túl messzire, nagyon jó partnerek vannak, akik tudnak segíteni nekünk, főleg ami a szöveget illeti, jól haladtunk, de most a piaci hozzáférés esetében egy politikai ösztönzésre van szükség mindkét fél részéről, ezt el kell, hogy mondja. A hiányzó piaci hozzáférési témák, tehát járműveknél alkatrészeknél ez egy frusztráló terület egyelőre, és itt a Mercosurtól kell egy politikai döntés, és nekünk is szükség van egy politikai ösztönzőre, impetusra. Ezt már említettük korábban, és itt a teremben is többen hangsúlyozták. Tehát nagy politikai segítségre van szükségem, ha ezt be akarjuk fejezni. De egyébként az is politikai döntés, hogyha nem akarjuk megkötni a megállapodást. Ez geopolitikai szempontból rendkívül fontos lesz eh, szemrétemű. De én egy technikai ember vagyok, politikai válaszokkal én nem rendelkezem, amelyekkel önök már rendelkeznek. És a befolyás, ugye. Szalafranka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Még Köszönöm szépen a bizottsági kollégáknak az elkötelezett munkát, és hát látom, hogy figyelemmel kísérik, ami itt történik, ez mutatja, hogy stratégiailag mennyire fontos a parlament számára ez a megállapodás, elnök úr. Nagyra tartom az együttműködést, de első hozzászólásomban beszéltem Galina asszony elkötelezett munkájáról, és meg is köszöntem ezt a munkát, de az igazi politikai elkötelezettség is fontos. Az Európai Bizottság végül is felel politikai szempontból a megállapodásért, vagyis szerintem észszerű módon rá kell kérdezni arra, hogy miért nem értünk el egyes célokat, és nem kaptam választ a kérdéseimre. Tehát egy százalékról beszéltek az európai mezőgazdasági termékek kapcsán, most nem tudom ezzel mi történik, és fontos volt ez a vita során, hogy az Európai Unió írásban kötelezettséget vállalta arra, hogy a piaci hozzáférés a vonatkozó ajánlatát javítja. Mm-hmm. Hát kívánatos lett volna ezt megtudni, meg azt is, hogy a Mercosur államok kívánnak-e lépni, és eleget tesznek néhány kívánságnak, és úgy gondolom a szakbizottság képviselői világosá tették, hogy az idő is szorít. Az idő mindig fontos szerepet játszik, Malmström biztos asszony elmondta a menetrendet, a japánnak megkötendő megállapodásnál fontos eljárásokat egyszerűen be kell tartani. Mindenki tudja, hogyha nem tudjuk megkötni a megállapodás belátható időn belül, akkor a végtelenség eltalódhat. Vagyis nem szabad összekeverni a formát a tartalommal, a lényegestől, a lényegtelennel. Ezt a különbséget meg kell tennünk. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan a nemzeti kormányoknak is megvan a feladatuk, és azokat is ösztönözni kell oda-haza. Vannak tagállamok, akik a folyamatot lassítják kifejezetten. <coughs> Természetesen a bizottságnak is írtunk levelet, és e, igyekezzen többet tenni. A parlament egy jó, tisztességes megállapodást szeretne és nyilván a lehetőség most áll nyitva. Igyekezzünk megragadni. Uh, debate. Köszönjük szépen ezt a vitát. Köszönöm nagykövet úrnak, hogy csatlakozott hozzá. To. És a következő napirendi ponttal folytatjuk, hiszik vagy sem már a 25-ös napirendi pontnál tartunk, ami nagyon hangzatos címet uh, visel, monitoring csoport tevékenységek. Az INTA legutóbbi ülése óta több monitoring csoport ülésére is sor került, az egyik Csillével kapcsolatos munkacsoporté volt, ahol a csilei nagykövettel beszéltek a tárgyalások alakulásáról. Igazán fontos dolog nem történt. Japán volt a másik, ahol a Mauro Petrit Csónéval beszéltünk, ahol szintén az EU-Japán témáról beszéltünk, aztán volt a Dél-Ázsia munkacsoport, mint a monitoring csoport, a pakisztáni parlament tagjaival találkozott, akikkel holnap fogok találkozni, itt sincs semmi különösebben fontos beszámolni való. Kína monitoring csoport, ahol beszéltünk a befektetési vagy beruházási megalapodásról, illetve a GIS-ról, azaz a földrajzi eredet megjelölésekről. És itt sem tudok semmi nagyon fontos témáról beszámolni. Következő a kanadai monitoring csoport lesz, ahol január 24-én a kanadai nagykövete fogunk találkozni, ahol Garcia Bercero eh, a témafelelősünk a végrehajtási, a CETA megállapodás végrehajtási szakaszához érkezett, és szeretne Chile ügyben valamit mondani nekünk. Immaculada, Ima, és még annyit hadd mondjak el, hogy marokkói eh, munkacsoportunk pedig január 21-én fog beszélni arról, hogy az EU-Marokkó megállapodás végrehajtása hol tart főként eh, a nyugat szahara témájában. Akkor a Chile témájában szeretném valamit mondani. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Egész egyszerűen tájékoztattam a kollégákat, hogy sor került a monitoring csoport ülésére. A tárgyalások legfrissebb fordulójának eredményeit tekintettük át. A menetrendről beszéltünk, hogy az Európai Parlament milyen ambíciókat táplál ezügyben illetve a tavaly szeptemberben fogadott állásfoglalásunk fontosságára is felhívtuk a figyelmet. Azt hiszem, hogy ez ügyben előre léphetünk, reméljük, hogy nagyon jó megállapodás születik. Ezen a héten kerül megrendezésre a második tárgyalási forduló, reméljük, hogy érdemi kérdésekre is kitérnek majd a tárgyalók. Szeretnénk, hogyha mindkét fél komolyan előrelépni a tárgyalások során, majd meglátjuk, hogy hogyan lehet elő. És figyelembe véve azt, hogy a két fél milyen célokat tűzött ki magára, illetve milyen szankciókat tudunk például a civil társadalommal folytatott párbeszéd eh, terén. És a tanács mandátumát illetően szerintem nem rossz ötlet, hogyha ezt minél hamarabb végrehajtjuk, már egy évtizede folyamatos tárgyalások. Jó, rendben. A 26-os napirendi pont az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységével kapcsolatos 2016-os jelentésről kell beszélnünk. Lunis úr a előadunk, de Starbati úr megpróbálja betölteni ezt a szerepet a távolétében. Szeretném kimenteni a kollégát. Utolsó percben elhívták, és én megígértem, hogy az utolsó percben majd én beugrom helyette. Felolvasom a szövegét. Üdvözlöm, hogy az INTA szakbizottság elkészít éves jelent jelentést, illetve véleményt foglalhat az EIB pénzügyi tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos éves jelentésről. Hosszú távú finanszírozás szempontjából fenntartható beruházási projektek kapcsán fontos szerepe van az EIB-nek. Ezek az EU politikai céljainak a megvalósítása az mértékben hozzájárulnak. Bár az EIB tevékenységének több mint 90% politika Európában zajlik. Az EU külső határain e, kívül a felmaradó 10 százalékban az EIB e, fontos finanszírozó szerepet e, tölt be, tehát a világ más részein is. Szeretném kiemelni annak szükségességét, hogy számoljunk be az EU-n kívüli tevékenységéről is az EIB-nek. Az Európai Beruházási Bank az EU-n kívül az EU külpolitikájának a végrehajtásához is hozzájárul. Fontos utalni arra, hogy ezzel a tevékenységgel az Unió külső fellépésével összhangba kell hozni az EIB külső finanszírozását kis és középvállalatok, KKV-k finanszírozásával kapcsolatban is fontos a szerepe az EIB-nek. Ez még továbbra is az egyik legnagyobb kihívás, és az egyik eh, leginkább eh, szűk keresztmetszetnek nevezhető probléma. Az EIB továbbra is kell, hogy dolgozzon azon, hogy felismeri ezeket a problémákat, és leküzdje azokat, eh, és kereskedelem könnyítő programokat kell a KKV-k helyzetének javítása érdekében beindítani az EIB-nek hogy a globalizáció, illetve a vet, versenyképesség területén javuljon a helyzet. A külső a külföldi közvetlen beruházások területén különösen azokat a KKV-ket kell támogatni, akik Ázsiába szeretnének beruházni. Az EIB végül is nagyon fontos szerepet játszhat abban is, hogy helyben a migrációval kapcsolatos problémákat eh, helyben jobban meg tudjuk oldani hiszen a határaikon szembesülünk most túlnyomó részt a migrációval, és ez a migrációs nyomás a jövőben még nőni is fog, a demográfiai változások, illetve a regionális konfliktusok miatt. Ezért Európának az az érdeke, hogy a partnerországokkal együtt működve fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb növekedést eh, tudjunk elérni. Az EIB szerepe ebben nagyobb lehet, eh, mint jelenleg a eh, magánszektor számára finanszírozási lehetőségeket kell, hogy biztosítson, vállalatok, beruházók számára annak érdekében, hogy a különböző beruházási kereskedelmi lehetőségeket jobban ki tudják használni. Uh, Lunas kollega uh, beszámolóját uh, azzal zárom, hogy a véleményemhez várom a kollégáknak a módosító indítványait. Köszönöm szépen, most az árnyék előadőké a szó. Nikol Manescu először a néppárt képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. Az a szöveg, amit a jelentéstevő javasol, nagyon jó alapja lehet annak, hogy az EU többet ruházzon be a határain kívül, különösen amikor arra van szó, hogy a KKV-kat hogyan lehet integrálni a globális értékteremtési vagy ellátási láncba. Valóban a KKV-k jelentik az európai gazdaság gerint szerepe lehet az EIB-nek. Osztom azt, amit az előadó a migrációról és a, annak a gyökereiről mondott, humanitárius segítséget kell nyújtani, infrastruktúra fejlesztés lenne nagyon fontos. A figyelmünket a következő pontokra kellene jobban fordítani a kkv könnyebben férjenek hozzá az EIB eh, forrásaihoz, eh, kereskedelem könnyítési programokon keresztül, is, amit az előadó is említ. Azután az EIB tevékenységét hozzá kell igazítani az ENSZ 2030-as fejlesztési céljaihoz. Meg kell teremteni a koherenciát az EU külpolitikai agendájával is. Teljesen egyetértek azzal is, hogy a KKV-kat és a beruházásokat és a beruházókat különösen a kínai piacon kell támogatni, az EU-nak erősíteni kell a jelenlétét a határain kívül is Ázsiában, Kínában, mindenkelőtt az EIB segítségével foglalkozzon a jelen nagyobb, legnagyobb kihívásaival az EIB, ugye ez a migráció, és a migráció gyökeréhez kell lehatolni, ahogyan a raportőr is ezt javasolja a meglévő kereskedelmi megállapodásokkal, illetve a jövőben megkötendőkkel is segíteni kell az EU vállalkozásait, azoknak az országnak egyik prioritás, amelyekkel már van kereskedelmi megállapodás, és ilyen módon is segítsük az EU kereskedelmét. Nagyon jó az együttműködésünk az előadóval, továbbra is megpróbálunk együttműködni, hogy egy nagyon jó vélemény készüljön el.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 finanszírozási tevékenységével kapcsolatban azt hiszem, hogy az unión kívül finanszírozás több mint 8 milliárd euróval nőtt, az előző évhez képest jelentős növekedményről beszélünk, tehát alapvetően az éghajlatváltozás elleni harc, illetve a migrációval kapcsolatos fellépés mentén járt el az Európai Beruházási Bank. Ez a két legfontosabb kívás nemzetközi közösség számára az Európa felé irányuló migráció, a második világháború óta nem ért el egyébként ilyen öm, nagyságrendet. Azt hiszem, hogy ezek a, ez a két jelenség egyébként nem, telje, nem nélkülöz minden kapcsolatot a liberális frakció árnyék előadójaként felhívnám a figyelmet a következő részletekre, erre vonatkozó módosító indítványokat is benyújtok majd. Először is meggyőződésem, hogy a EBB e, e nemzetközi fellépése e, nagyon fontos, és fontos, hogy az Európai Unió céljait szolgálja. E tekintetben egyetértek az előadóval, hogy Ázsiában főként az ASEAN országokban nagyobb fellépésre van szükség. Az afrikai kontinensen sem szabad a prioritásainkból engedni. E tekintetben sajnálatosnak tartom, hogy az AKC zóna kapta a legkevesebb pénzt, annak ellenére, hogy viszonylag sok projekttel pályáztak. Hosszú távon ez ügyben valamit tenni kell. Másodszorban szeretnék, szeretném hangsúlyozni a magán szektor részvételének fontosságát, hiszen a kis és középvállalkozások helyzetbe hozása mellett nem egyszerű megfelelő eredményeket elérni e tekintetben, tehát olyan projekteket kell favorizálni, amelyek működnek, és a bevált gyakorlatokat átveszik az AKC és fejlődő országok tekintetében. A helyi projektek, illetve a közösséget közvetlenül szolgáló projektek előtérbe térbe kell, hogy kerüljenek. A kotonúi megállapodás köt minket az AKC országokhoz, 2020-ban lejár ez, Szeretném tudni, hogy ezen projektek finanszírozásának modalitásai változnak-e? Reméljük, hogy nem, hiszen a kedvezményezetteknek ez fontos negyed sorban. A gazdasági ellenálló képesség 2016-ban indult projekt, ugyanakkor az EBB nagyobb kockázatvállalását tartjuk kívánatosnak, és el kell azon gondolkodni, hogy ezt a kezdeményezést meghosszabbítjuk az öt éves határidőn túl. Végezetül szeretném, hogyha az Európai Beruházási Bank és az Európai Parlament közötti eszmecsere gyakoribb és elmélyültebb lenne, mert a parlamenti felügyelet igenis fontos, miért ne lejöhetne létre egy munkacsoport ezügyben. Köszönöm elnök úr, hogy felolvashattam a leírtakat. Solc úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tervezet elkészítését. Egy sor fontos pontot megemlítettek ott, van egy néhány, ami számunkra fontos, de hát nyilvánvalóan a korlátozás, a terjedelmi korlátozások miatt nem minden fér bele, ezt ismerjük, és ezzel harcolunk valamennyien az első bekezdésben felhívja a figyelmet a arra mennyire szükség az, e, szükséges az EBB bevonása az általános külpolitikai megfontolásokba. Egyszerűen ez fontos, mert e, ezt megfelelően rögzítették az alapító szerződésben, de a politika koherenciáját azért szeretném még külön kiegészíteni a fejlesztés érdekében a fenntartható fejlődés céljait el akarjuk érni, akkor a politikának koherensnek kell lennie, oly módon, hogy a bank a kereskedelmi infrastruktúrát is támogassa. Itt nem csak export és világgazdasági nagy projektekről van szó, hanem infrastruktúrális támogatásokról helyi és regionális szinten a kereskedelmi utakban. Ilyen értelemben támogatom az ötödik bekezdést ebben a véleményben. Ez talán fontos, és ami már szóba került a vitában is, hogy vannak régiók, ahol nagyobb a befektetési kockázat, és a magánbefektetők, magánberuházók vonakodóak, ott az EBB egy fontos partner lehet, gondoljunk csak Afrikára. Az EBB az elmúlt tíz évben egyre jobb kompetenciát alakított ki, mindenek előtt az ökológiai és szociális következmények felmérésénél, ha projekteket indítanak ezeket a kompetenciákat a lehetséges társfinanszírozásba is magával kéne vinni, ha más bankokkal együtt lépnek fel. Éppen a negatív investíciók, beruházások kapcsán az kelet-európai szomszédos államokban, én az itt Európában, nos, hát itt ezekben ne vegyen részt, tehát amikor szénerőműveket finanszíroznak, tehát Ázsiában viszont talán kevesebb skropolos lenne szükség, és talán érdemes lenne az EBB-nek erőteljesebben olyan projekteket végezni, ahol a szaktudását jobban értékelik, és így a partnereknek közelebb hozhatják a tudásukat. A negyedik bekezdésben azt javasolják, hogy a kínai piacon a fellépést az EBB-nek erőteljesebben kéne támogatni. Nem vagyok biztos, hogy a kezességvállalás funkcióit és egy közösségi beruházási bank funkciót összekeverjük. Nagy cégek külső pénz nélkül is tudnak beruházni Kínában, és az EBB-t ne használjuk arra, hogy az európai cégeket ott helyben otthon lévő cégekkel szembeállítsuk, és így próbálunk versenyelőn teremteni számunkra. Egyébként ez nem csak Kínáról szól, hanem bármilyen más országról is. Talán a tárgyalások során ezt még intenzívül tehetjük, és örülök, hogy együtt működhetek Dartmouth úr. Köszönöm, elnök úr. Két nagyon egyszerű kérdésem lenne. Az egyes bekezdésben az előadónk azt mondja, hogy az EBB teljes hitelkihelyezésének 10%-a az Európai Unión kívüli műveletekre irányul. Legutóbb még azt láttam, hogy nem EU-s tagállamokban jelentős összegeket fin- költ finanszírozásra, finanszírozásra az EBB. Ezt a politikát kívánják-e változtatni, vannak-e tervek ennek megváltoztatására? Második kérdésem, legutóbb még, ha jól tudom, az Egyesült Királyság 16%-át birtokolta az alaptőkönek, 9 milliárd euróról beszélünk. A működési szempontból tényleg csak működési szempontból, operatív szempontból az EBB milyen terveket készített arra, hogy a Brexitet követően esetleg mi lesz ezzel a pénzzel. Félkor be kell fejeznünk, kollégák, 10 perc múlva a tolmácsok felállnak, az Európai Bizottságnak adom meg a szót, aztán az RBB képviselőjének, hogy válaszoljon. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság részéről tényleg csak röviden. Az elmúlt pár évben az EBB egyre láthatóbbá vált. Az Európai Költség... Európai Parlament Költségvetés Ellenőrzési Bizottság is kimondta ezt elég világosan annyit hadd hangsúlyozzak, hogy tavaly módosítottuk erre vonatkozóan szabályokat a migrációs útvonalak módosulását figyelembe véve. Az EBB-nek adom meg a választás lehetőséget. Igen, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Az utolsó két kérdésre hadd reagáljak. a külső hitelkihelyezések kapcsán 10% közötti összegről, körül beszélünk. A teljes tevékenységünk kb. 10% unión kívüli tevékenységre fordítódik. Ahogy bizottsági kollégám, nagyra becsült kollégám említette, a külső finanszírozási mandátumról vonatkozó, vonatkozó tárgyalások befejeződtek. Egy új javaslaton is dolgozunk az EIB csoporton belüli lánybank keretein belül úgy érezzük, hogy a fejlesztési ügynökségekkel, promóciós bankokkal együttműködve így hatékonyabban lehetnénk a finanszírozási projektek tekintetében nagyobb kockázatvállalással, miközben természetesen az uniós célokat szolgálnánk, ahogy azt mindig is tesszük az Európai Unión belül is. Az, hogy egy külön egység foglalkozna ezzel, az EBB csoporton belül. Ennek a lehetősége nem először merül fel, az unión kívüli hitelkihelyezésünk sokkal jelentős mértékben megváltozna, nagyobb lenne a kockázat vállalásunk. It's obvious that of course uh, after March 2019 uh, 2019 márciusát követően nyilván az EBB az egyik részvényesét veszíti, az alaptőke, jegyzettőke 16%-át veszítjük így el. Mit tervezünk ez ügyben? Hát olyan óriási terveink nincsenek. A az EBB alapvetően közvetlenül nem tárgyal az Egyesült Királysággal, nem eh, a mi eh, feladatunk erről igazából tárgyalni. Eh, nyilván a népszavazás eredménye számunkra nem pozitív, ez jelentős veszteséget jelent ugyanis a számunkra. 2019 márciusát követően majd meglátjuk, hogy mit tehetünk ennek kompenzálására. Köszönjük szépen. Ezzel ennek a vitának a végéhez értünk. A módosítók benyújtásának a határideje január 25 a Este 6 óra, nem a megszokott déli 12. A 27-es napi rendi pontnál tartunk. Pontosan 6 percünk van eh, erre. Az EU és Új-Zéland együttműködése vámügyekben Daniel Kasperi, az előadó, meg is adom neki a Uh, Daniel Kaspari <coughs> is also sorry. Köszönöm szépen. Daniel Kaspar is borzasztóan sajnálja, hogy nem tud itt lenni ma este. Engem kért meg, hogy ismertessem a jelentését, és hát, hogy minden pontos legyen, felolvasom, amit leírt. A raportőr arra kéri az INTA eh, szakbizottságot, hogy hagyja jóvá az EU és az eh, Új-Zéland közötti együttműködés és kölcsönös adminisztratív segítség nyújtási megállapodást eh, vámügyekben. A megállapodás célja a kölcsönös közigazgatási együttműködés erősítése vámügyekben. Az együttműködés keretének eh, megvan a megfelelő jogalapja, Rendelkezik a megállapodás az információ cseréről, a megfelelő vámjogszabályok eh, betartásáról, illetve a vámjogszabályok megsértése esetében eh, követendő eljárásról. Az európai piacra kerülő áruk Új-Zélandból jelentik a szabályozás tárgyát. A megállapodást, amiről most beszélünk, egy további lépésnek tekinthetjük a már meglévő, eh, nagyon jól fejlett eh, kétoldalú eh, kapcsolatok további fejlődése terén egy biztonságos vámügyi környezetet teremt ez a megállapodás. A vámügyi igazgatási együttműködés kapcsán Koreával, természetesen Dél-Koreával, Hongkonggal, Kanadával, Kínával és Japánnal van hasonló meg megállapodás. Itt volt az ideje, hogy egy olyan megbízható és szorosan együttműködő partnerem, mint Új-Zéland, szintén megkössük egy ilyen megállapodást. Karolin Grass van der Heinz Köszönöm. Az Európai Parlamentnek csak beleegyezési joga van ezzel a dossziéval kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy elmélyítsük az Új-Zélandhoz fűződő kapcsolatokat, megkönnyítsük a kereskedelmet. Nincsenek szerintem aggályok, ezért azt javaslom, hogy adjuk meg a beleegyezésünket. Köszönöm, precíz, rövid hozzászólás. A bizottság kíván valamit mondani? Nem akkor a módosítók benyújtásának határidejét jelentem be. Á, Dartmouth képviselő úr még szeretne szólni. Ez mm, csak annyi, két dolgot szeretnék mondani. Két érdekes tényt eh, az egyik az, hogy az Egyesült Királyságnak persze volt megállapodása Új-Zélanddal, mielőtt 73-75-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Másik érdekes dolog, hogy Új-Zélandnak van Kínával kereskedelmi megállapodása és nincs reális esély annak, hogy az EU a belátható jövőben Kínával kössön kereskedelmi megalapodást. A konklúziókat ebből a két tényből nem vonom le, de ez most túl késő van már. Köszönöm szépen a türelmét, elnök úr. Módosítók benyújtásának határideje január 13-6 óra. Következő, a kedvencem, az egyebek napirendi pont. Ez csak egy ügyrendi felvetésem van. Hát, megfontolásra ajánlom a következőt. A délelőtt, kicsit 12 előtt befejeztük a munkát, Másrészt viszont a délutáni ülés napi rendje annyira ugye tele volt pakolva, annyira sűrű volt, hogy hát ilyen nagyon sok kollega és szakértő, akik messzire utaztak ide, nem volt elég idejük arra, hogy mindent elmondjanak, amit talán szerettek volna elmondani. Arra kérném a szakbizottság titkásságát, hogy azért kicsit jobban gondolják végig a napi rendet, kicsit komolyabban, hogy ne az legyen, hogy délelőtt semmi, aztán délután meg belefulladunk a munkába. Hát a legnagyobb gond az, mondja az elnök, hogy senki nem tudja pontosan, hogy melyik képviselő mikor lesz jelen. Hogyha ön, mindenki tudja garantálni nekem, hogy minden képviselő jelen lesz, és szót kér, akkor természetesen megfelelően tudunk kalkulálni. De hát jellemzően nincs mindenki itt, vagy nem kérnek szót. Néha előfordul, hogy sokan itt vannak, és sokan kérnek szót, és akkor természetesen egy kicsit kevés lesz a, az idő. De mindenek előtt megpróbáljuk a megfelelő ügyrendet biztosítani. Egyebek napirendi pontban nem szerepel. Következő ülésünk február 19-20-án lesz.